come up with who are adjusted to the new markets. The same for others. Bien. Un peu de silence, s'il vous plaît. Kedves kollégák, egy kis csendet kérek. Voilà, nous reprenons notre séance. Folytatjuk az ülést és kérem mindenki legyen fegyelmezett. Tele van a terem, nem is mindenki tud leülni. Lewandowski biztos úr jelenléte, <laughs> aki a legmédia hatékonyabb vagy hatásosabb biztos. Nyilván ez is hozzájárul ahhoz, hogy ilyen sokan vannak a teremben. Mindenkinek köszönöm, hogy eljött, és főleg a biztos úrnak, hogy itt van. vannak bizonyos pontok, amelyeket meg kell vitatnunk vele. Egyrészt a 2012-es év lezárásáról, Egyrészt, tehát másrészt pedig egy politikailag ehhez kapcsolódó 2013-as költségvetéshez és 2012-es kifizetések lezárásához kapcsolódó témát is meg kell tárgyalnunk. Ez, ezek jelentik a 2012-es utolsó költségvetés módosításokat, és pontosan erről lesz szó. De ezzel egy időben egyeztetnünk kell a 2013-as költségvetés végrehajtásáról is. Tudjuk, hogy a kifizet, a kifizetési előirányzatok, amelyeket 2013-ra elfogadott a parlament, ezek nagyon alacsonyak, főleg egy olyan évre, amely év utolsó éve az előző költség, több éves költségvetési keretnek. és nyilván itt a kifizetése, illetve az előirányzatok sokkal magasabb arányát fogják lehívni, hiszen nagyon futnak a programok, végéhez ér számos program. Aztán a 2014-es év az új pénzügyi keret első éve lesz, és egyértelműen megvan a szándék a parlament részéről, és amelyet látok a tanács részéről is, ez az, hogy új költségvetési, többéves költségvetési keretet kezdhessünk meg 2014-ben józan alapokon. Anélkül, hogy, anélkül, hogy tartozással kezdenénk, vagy áthozott, ki nem fizetett előirányzatokkal, kötelezettségvállalásokkal kezdenénk. Ezekről a témákról fogunk beszélni Lewandowski biztos úrral. Meg fogjuk kérdezni, megkérdezzük tőle, hogy mit lá, hogyan látja a, hogyan látja a ta, tanácsülésének az eredményét, és hogyan látja az saját szerepét ebben a e, keretben. Úgyhogy megkérjük Lewandowski urat, hogy tartson egy bevezetőt, és aztán a jelentéstevők majd pedig a kollégák szólnak föl, főleg azok, akik ma előtt már nem jutott idő. biztosul. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm a meghívást, ahogy úr elnök úr is elmondta. A tavalyi év számainak a végrehajtásáról fogok beszélni, illetve hát a költségvetésnek a végrehajtásáról, illetve egy kevésbé optimista 2013-as évről, és remélhetőleg az egész tárgyalás sorozatnak az eredménye egy 2014-ben induló új MFF. Na de most először kezdjük a 2012-es végrehajtással. Ez az Európai Bizottsági költségvetés. Kezdjük a jó hírrel. Teljes végrehajtásról beszélhetünk láthatják, ez az átvitelek és az előtti és utáni helyzet összehasonlításából láthatják ezt. Nyilván önök is tudják, hogy 2010-ig mindig több mint egy milliárd maradt. 2010-ben például 1,6 milliárd, most teljesen végrehajtott e, költségvetésről beszélünk, ami a költségvetési sorokban szerepelt, mind kifizetésekre, mind kötelezettségvállalásokra teljes mértékben felhasználásra került. És akik olyanok, akik már ebben emlékezet óta itt vannak az intézményekben, azt mondták, hogy még soha nem volt ennyire közel a teljes végrehajtáshoz a költségvetés. Nos tehát ez jó hír, ez nem olyan nagyon meglepő végül is. Ami a kifizetéseket illeti, itt van a 2012-es év legdrámaibb eseménye. A parlament általában nagy nyomást gyakorol ránk a költségvetés módosításokkal kapcsolatban. 2011-ben a módosítási javaslat a 2011-es költségvetési költségvetésre 500 millió euró volt, ebből 200 milliót fogadtak el. És ami a 2012-es költségvetés módosítást illeti, 6 milliárdról van szó, és ezzel végre tudtuk hajtani azt, amit végre kellett hajtani, kivéve a megszakított programokat, illetve a 2000-től 2006-ig tartó programok lezárását, azonban nyilván tudják a kompromisszum történetét. Minden egyes eurót, ami a költségvetés módosításban szerepelt 2012 vége előtt sikerült felhasználni. Úgyhogy ez a költségvetési költségvetés alakulása és végrehajtása szempontjából fontos. A pénzügyi eh, rendeletben eh, szerepel az úgynevezett végi átvitelek. Ezek eh, kis összegek, de több mint száz költségvetési sorra vonatkoznak annak érdekében, hogy a kohéziós költségvetési sorra csoportosítsanak át pénzt. Tehát ez is a teljes végrehajtás egyik eleme, hogy nem pazaroltuk el ezeket a megmaradó pénzeket. A következő dia már nem annyira optimista, de azért mégis nem teljesen pessimista. Ez, az, ez a ralok, tehát az átvitelek éves alakulása, ez nem az a teljes összegről szól, hanem arról szól, hogy hogyan változik, alakul ezeknek az összege az év során. Az évek során láthatják, hogy a 2009 óta a ralok növekedésének az aránya csökkent, de aztán megint csak 2012-t, ha megnézzük, további 10 milliárdnyi ralról beszélhetünk, nem 22 milliárdról, mint 2009-ben, de ez a költségvetés módosításnak köszönhető. Ez volt a, a ralok növekedési arányának csökkenése mögötti ok. Tehát mindenki tudja, hogy ami a ralok teljes összegét illeti, az abszolút összeget illeti, ez nő, ez az abszolút összeg nő, de a növekedés sebessége viszont csökken. És ezt szeretnénk fenntartani 2013-ban is. Annak érdekében, hogy ezt a trendet meg tudjuk hosszabbítani, és és ezt a csökkentett RAL növekedési arányt fenntartsuk. 2013-ra egy, egy, egy bővített marsra van szükség. A következő ábra a kohéziós politikára vonatkozik. 2011 öröksége 10,7 milliárd, ez általában 6-7 milliárd szokott lenni, de itt 10,7 milliárdról beszélünk. Az év során 50,6 milliárdra kaptunk kérvényt, ez, eh, több mint, ez 14%-os növekedés. A megszavazott költségvetés 40,7 milliárdot tett ki, tehát eh, további eh, előirányzatokra került sor, 4,4 milliárd, a megvalósuló kifizetések 45,1 milliárdot tesznek ki, ez 6 milliárddal több, mint 2011-ben, tehát növekvő számokról számolhatunk be. A 2012-es végrehajtás már eleve több mint 9 milliárddal magasabb volt, mint a 2011-es. Ez a kohéziós politikának köszönhető. 2012-ben ez 6 milliárddal több volt, mint 2011-ben, és ez végül is oda vezetett, hogy december 31-ig 16,2 milliárd ki nem fizetett pénz maradt meg. De meglepő volt az is egyébként, hogy november-decemberben milyen magas összegekre érkeztek, és mennyi kérvény érkezett. Ez további magyarázattal szolgál ez a következő dia arra, hogy 2012-ben mi történt. Azt kértük tehát, hogy ne az év végén nyújtsák be a e, kifizetési kérelmeket, e, és ez, ez Európai Bizottság írt ezzel kapcsolatban a tagállamoknak egy levelet. 2012-ben e, A kérvényeknek a 28%-a érkezett az utolsó két hónapban, míg 2011-ben 42%-a, tehát egyértelműen volt hatása ennek a levélnek. Remélhetőleg ez idén is javul ez a helyzet, idén is írunk egy levelet. 2012 nem volt annyira drámai, de mégis Nagyon sok érvény érkezett a 2012-es év öm, utolsó tíz napjában, és ez ennek megfelelő örökséget hagy 2013-ra. A következő ábra azt mutatja, hogy a 2012-es végrehajtás hogyan valósult meg 2013 a 2013-ra megszavazott költségvetéshez képest. Nyilván 2012-ben többet hajtottunk végre, mint amennyit megszavaztunk 2013-ra. Azt várjuk, hogy 2013-ban pedig nagyon sok kérvény érkezik majd, úgyhogy kifizetési kérvény, úgyhogy ez problémát okozhat. Úgyhogy a tavalyi év végrehajtott költségvetése 2,3 milliárdal magasabb, mint az idére megszavazott költségvetés nem akarok nagyon részletekbe menni, de az ötös fejezetben látják a a, ez az a fejezet, amelyben a kifizetési előirányzat és a, és a kötelezettségvállási előirányzatok egyformák. Ez az igazgatási kiadásokra vonatkozik. Ennek az eredménye az a cash flow probléma, és a cash flow management nehézségei 2013 elején, ami a közvetlen kifizetéseket illeti, Általában 30 milliárdot szoktunk kapni, de az Európai Bizottság egy maximális, tehát két további 12-nyi maximális összeget kíván csak engedélyezni a saját forrásokból. Ez azt jelenti, hogy a 2012-ben olyan összegről van szó, hogy nem tudjuk olyan korán tisztázni ezt a dolgot, mint, eh, idé, mint tavaly. Tavaly áprilisban sikerült lezárni az előző év eh, problémáit, ez idén májusra vagy még későbbre halasztódhat cashflow problémák miatt. Ez azonban függ a 2013-as eh, helyzettől is. A következő pénzügyi keret is ide tartozik. Láthatják itt, hogy milyen kifizetési szűk keresztmetszett kockázat alakulhat ki. Tehát 16,2 milliárd megy át, a megszavazott költségvetés 45,2. Tehát ebben marad 28,9 milliárd. Ez azonban alacsonyabb, mint a 2012-ben megkapott megkapott beérkezett kérvények. 2013-at, eh, hogyha megnézzük, itt ugye eh, csak a megszavazott költségvetésből eh, indulhatunk ki, levonva a 2012-es maradékot. A következő előirányzat májusban érkezik, mi most a 2012. szeptemberi helyzetből tudunk kiindulni. Az egyetlen megoldás a költségvetés módosítás. Azt kérem, hogy Horvátországot kezeljék külön. A tavalyi költségvetés módosítások más típusúak voltak, mint idén tavaly ugye eh, Olaszországra eh, kellett költségvetés módosítást eh, benyújtani, és azt is külön kezeltük, de ez most egy másik helyzet, de itt is elvi kérdésről van szó. Horvátország esetében a, a csatlakozásról van szó, és ez nem lehet a 2013-as költségvetéssel összekeverni. Minden esetre június eleje, vagy június vége előtt le kell ezt költségvetésileg zárni Horvátország ügyét, mert július 1-én csatlakoznak, ugye? És aztán egy inkább politikai kérdés merül föl, nem gazdasági kérdés, ami a tavalyi nyilatkozatokban szerepelt, az egy kisebb költségvetési módosítási összeg volt, A megszakított kérvények és a 2006-os lezárt kérvények ügyében Azonban a tanácsnak a 2013-as egész valós történetet szeretném bemutatni. Tavaly októberben nyújtottuk be a javaslatunkat, a függőben lévő kérvényekkel kapcsolatban, vagy ezek alapján, azonban attól félek, hogy nem várhatunk októberig ezzel, a, ezzel az üzenettel, főleg, hogyha a parlament szeretné összekapcsolni a 2013-as végrehajtást a következő MFF-fel. Ezt nyitva hagyom. Folyamatosan megy a vita arról, hogy egy ilyen nagy ugrást készítsünk elő, a költségvetési módosítás sok szalámi technikájával. A tanács nyilván hallgatja a vitánkat. Ez nem annyira a tényeken ö, alapuló kérdés, senki ö, ne, ne lepje meg azt, hogy mi a 2012-es év maradéka vagy öröksége. Sokkal eh, eh, nagyon elmaradunk attól az összegtől, amelyre szükség lenne 2013-ban. Önöket is szeretném meghallgatni. Ez a 2013-as legnagyobb kihívása, 2013 as év, hogyan eh, tudjuk a szükségleteket lefedni úgy, hogy a következő évre ne ruházzunk át túlzott, kifizetetlen kérvényeket. Ami az MFF-et illeti, Az elért eredmény a javaslatunk alatt maradt e, e, jóval, és ez egy személyes dolog, személyes ügyem is, ugyanis társ szerzője voltam ennek az anyagnak, de ez még nem a vége a folyamatnak. A következő lépés az az, hogy a parlament beleegyezését kapjuk meg, és a feladatunk az MFF szabályozás, az MFF rendelet elfogadása, most az intézményközi megállapodás keretében vagyunk. Aztán a saját források határról szóló határozata, a legislatív kérdések és az ágazati kérdések. Kérdés, hogy mennyiben, mennyire értékeljük az éves költségvetések kapcsolatos harcok előreláthatóságát. Ez a parlamenten múlik. Két dolgot szeretnék még elmondani az MFF rendeleten kívül. Mindenki tudja, hogy ez nagy kihívás, de megígértük az egyszerűsítést is és nem teljesen értek itt egyet a parlamenttel, e, és erről nyíltan beszélnünk kell. Persze, valamiféle egyszerűsítésre mindenképpen e, szükség van, Inge Kreszle ezt tudja, hiszen együttműködött velünk az új e, pénzügyi rendelet kidolgozásában. Igyekszem őszintén beszélni, Nagyobb rugalmasságot szeretnénk elérni az egyszerűsítés előfeltételeként. Csak annyit szeretnék említeni, hogy ez az egyik dimenziója annak a kihívásnak, amely 2013-ra áll előttünk. Teljesen világos, hogy a számvevő szégi, széki öm, megjegyzéseket megkaptuk, és ebben is azt szerepel, hogy a hibák nagy része abra vezethető vissza, hogy túlságosan bonyolultak az eljárások. És tudjuk, hogy miért van ez így. Itt nem korrupcióról van szó, hanem formai hibákról. És a formai hibáknak a valószínűsége a szabályok bonyolultságából függően növekszik. És itt van az én üzenetem, vagy javaslatom, amit itt láthatnak. A következő dolog, Jutával egyeztettünk ezzel kapcsolatban, vele beszoktuk erről beszélni, a decentralizált ügynökségek témája. ezek, ezt a két dimenziót általában nem látják, mint, nem, lát, nem deszik észre, nem tekintik kihívásnak. Egyrészt az egyszerűsítést, másik, másrészt a decentralizált ügynökségeket. A következő információkat ismerik, ezért erre nem akarok kitérni. Ez a kormányközi egyezmény, amely egyhangúságon alapul, tudják, hogy nagyon nehéz feltételek mellett működött ez a konferencia. Nyilván ismerik ennek a maratonnak a történetét, és ez sokkal el, nagyban elmarad a mi elvárásaink mögött, ez a, az eredmény. Egyetlen eurót sem pazarolhatunk el. Amit egy kicsit szeretnék itt a védelmembe vezetni, a követ, venni a következő um, diával, az egy kis Ez egy kis modernizáció. A kormányok között ugye e, ádáz harc dúlt, az 1A fejezet növekszik. Barózó ráhatásának köszönhetően is. Emlékszem, hogy a Sure Bizottságban mi volt az előrejelzés 2013-ra. Nyilván önök is ismerik ezt. A Sure bizottság kevesebbet tervezett 125,6-nél az 1A fejezetre. A kohéziós és mezőgazdasági politikáról van szó. A kohéziában és a mezőgazdaságban elért csökkentések eredménynek tekinthetők, és ez a kormányközi egyeztetéseken is megjelent. Még egy dolog, a minimális láthatóságot biztosítani kell ennek a költségvetésnek. Ez, és ami itt kiemelkedő, az a rugalmasság kérdése. A rugalmasságot az Európai Bizottsági Nyilatkozatban fogalmaztuk meg, kormányközi megegyezés alkalmából. Világos, hogy ez az a terület, amelyen elmondhatom, hogy ezen rugalmassági, eh, rugalmasság nélkül ezeket a területeket nem lehet a jövőben kezelni. Mivel alacsony eh, összegekről van szó, nem engedhetjük meg magunknak, hogy pénzekről lemondjunk, legyen szó az átvitelekről, átcsoportosításokról. Ez lesz a parlament szerepe. Azok, akik a kedvezményezettekhez való eljuttatásért felelősök, azoknak mondom, hogy rugalmasság nélkül nem lesz végrehajtható ez a költségvetés. Ez lenne az én bevezetőm. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen, biztos úr. <laughs> Kávéra, teára természetesen meghívjuk. Nos, köszönöm szépen, biztos úr. Nos, mindenki tudja, hogy nagyon fontos időszak kezdődik most. a négy legnagyobb parlamenti frakció elnökét sose lehetett még így együtt fellépni, látni, az, hogy együtt fellépnek és nemet mondanak az Európai Tanács ülésének másnapján a sajtó előtt, nemet mondanak erre az egyezménynek. De soha nem láttuk azt, hogy hét évre előre csökkenteni kívánná a tanács az európai költségvetést. Az MFF 1987 e, óta létezik, e, az 87 óta nem volt olyan helyzet, amelyben a valódi e, kifizetések a GDP 0,95%-a alá csökkenhetnek. Soha nem láttunk még olyan helyzetet, hogy a tanács megsérti, sőt, meg erőszakolja az európai ö, szerződést és a Lisszaboni szerződést. 2000, illetve az Európai Parlament 2009 óta mindent megtesz annak érdekében, hogy részt vegyen a tárgyalások során, az általános ügyek tanács és a parlament közötti tárgyalásokon. A Lisszaboni szerződés az Európai Parlamentnek szinte teljes kompetenciát, hatáskört ad legislatív területeken, és egyértelműen növeli a parlament jogosultságait a költségvetési kérdésekben. Az Európai Tanács köz következtetésének 48 oldala teljes mértékben figyelmen kívül hagyja ezeket a hatáskör változásokat. És elébe megy számos területen annak, ami annak, eh, hogy 2014-től kezdve eh, milyen forrásokból finanszírozzanak eh, bizonyos területeket. Ahogy már elmondtam, és a biztos úr is tudja, a tanácsi elnökség is itt van, és sok újságíró is ott van, az interneten is lehet követni az ülést. Tudnunk kell, hogy az Európai Tanács álláspontja és az Európai Parlament álláspontja között két konfliktus létezik. Van egy politikai konfliktus, költségvetési politikai, klasszikus, fontos, de klasszikus konfliktus, amely a pénz ez, arról szól, hogy mennyi pénzt áldozunk az európai célok megvalósítására, és ezt hogy osztjuk fel az egyes területek között. Ez, ez tehát a klasszikus költségvetési politikai konfliktus. A másik pedig az intézményi konfliktus. A tanács eh, jogi szempontból gyakorlatilag eh, egy békés eh, államcsint kíván elkövetni, Nos, ha csak nem születik egy új e, európai szerződés, az eddigit kell figyelembe venni. Az Európai Tanácsi Ülésnek a következményei e, gyakorlatilag a tanács hatáskörével való olyan szintű visszaélés a parlamenttel szemben, amely korlátozza a parlament e, legislatív hatalmát, mert elébe megy a legislatív döntéseknek, illetve a parlament költségvetési hatalmát is korlátozza, ugyanis azok a plafonok, amelyeket terveznek kifizetésre, illetve költségkötelezettségvállalásra olyan szinten alacsonyak, hogy az éves költségvetési tárgyalásokon a parlamentnek nem lesz mozgástere. Egyszerűen. Ez a helyzet, amelyben most éppen találhatjuk magunkat. Természetesen a parlament hajlandó tárgyalni, mint ahogy mindig is hangsúlyoztuk ezt. Még akkor is, hogyha nagy ellenzéknek voltunk kitéve, de a parlament nem fog politikailag nem fogja beadni a derekát, és nem fogja azokat az intézményes hatás köreit feladni, amelyeket ráruházott a Lisszaboni szerződés. Emlékszem arra, amire egyesek, elf, amit egyesek elfelejtettek már, és nem a biztos úrról beszélek, de látnunk kell, hogy történelmi okokból, a, amelyek, amely történelmi okoknak a jogosultságát mégiscsak ne kellene vizsgálni. Lényeg az, hogy 8 évben úgy döntöttek, hogy 7 éves lesz az MFF, ezért 7 éves az MFF, és amikor tárgyalásokat kezdünk, az, az uniós költségvetésről, akkor a 2014-től 20-ig tartó költségvetéseket határozzuk meg ezzel. Holott a mandátumunk le fog járni, ugye? egy, év, egy éven belül a bizottságé is, a biztosok nagy része lelép a színről, a parlamenti eh, képviselők többségét nem fogják úgy választani, és ezért nem leszünk itt. Az Európai Tanács mandátumát nem lehet megújítani. Bizás tehát, biztos tehát, hogy hogy nem Van Rompuy lesz az, aki e, azt a döntést, amelyet Van Rompuy most meghoz, majd végre kell, hogy hajtson. Tehát, hogyha megnézzük az előző e, időszakot, 2005. december óta a 27 állam és kormányfő e, között, tehát akik 2005-ben ott ültek állam és kormányfő ként a, a, az asztalnál, azok közül két túlélő van, Merkel és Juncker. Tehát ugye idén még 28-al leszünk Horvátországgal, most hányan lesznek még ott azok közül, akik 2005-ben ott voltak? Egyen, ketten? Kérdés, hogy mi vállalhatjuk-e a politikai felelősséget és az erkölcsi felelősséget mi közösen itt azért, azért, hogy egy olyan költségvetést hagyunk a az utódainkra, amely egy csökkentett keretből kell, hogy az európai feladatokat ellássa, miután mi hátat fordítottunk a dolognak. Van Rompuy elnök úr ugye felhívta a figyelmünket arra, hogy felelősségünket vállalni kell, de hát ez ugyanúgy érvényes a tanácsra és a bizottságra is. Köszönöm szépen a biztos úrnak a eh, bemutatót, bevezetőt, de hát ebből a helyzetből indulunk ki. Na jól értem. Na most nézzük, eh, hogy milyen kronológia valósul itt meg először is. Nézzük Horvátországot, ezt külön kell kezelni. Személy szerint én úgy gondolom, hogy ez teljes mértékben helyes döntés. Másodszor, bár a biztos úr erről sokat nem beszélt, de tudom, hogy úgy abból indulok ki, hogy a 2012-es költségvetés végeredménye a hatos módosítással, amely a 2,6-2,5 milliárdos összegről szólt, ezeknek az áthozataláról, a tanácsnak és a parlamentnek minél hamarabb döntésre kell jutniuk, jövő héten vagy minél hamarabb, egy költségvetés módosításról, amely ezt az összeget, ezt a 2,5-ös vagy 2,6 milliárdos összeget ö, áthozza. És ez az úgynevezett fresh money lesz, A harmadik elem a 2013-as költségvetés végrehajtása. Ha jól értettem a biztos ura, egy normál évben, ugye figyelembe vesszük a váratlan kiadásokat, szükségleteket, amelyek felmerülhetnek, és amelyeket transz átcsoportosítással meg lehet oldani. Szeptember-október környékén kerül sor arra, hogy látjuk, pontosabban látjuk azt, hogy hogy néz ki a teljes éves végrehajtás, és az Európai Bizottság ennek köszönhetően így szeptember-októberben nyújtja be a módosításait, mint ahogy tavaly ez volt. Idén, és ön azt tervezi idén, és erre, erre várja a reakciónkat, hogy figyelembe véve, hogy az MFF tárgyalások folynak, kérdés, hogy a költségvetés módosítás benyújtásának az időpontját nem kell -e előbbre hozni. Úgyhogy egy maximális összeg ö, szerepeljen ebben. A biztos úr óvatosságra és elővigyázatosságra intett bennünket, amely tulajdonságokkal mi képviselők ugye természetünktől fogva rendelkezünk, néha. Mindazonáltal a 2013-as költségvetés módosítás ban a kifizetési előirányzatok elmehetnek egészen a plafonig, és a cél, mint ahogy azt már mondtam előbb is, úgy kell dolgozni, hogy a 2012-es, 2013-as időszakot le tudjuk zárni maradék nélkül, a ralók mm, a, a ralók emelkedett összegét felhasználva az év végéig. Tehát rendbe kell tenni, rendet kell tenni a e, portánkon, addigra e, az a e, hatalmas e, e, hótömeg e, elolvad, és már nem e, hó lavinával számol, számít, számolhatunk, hanem csak egy kis e, emberrel esetleg, amit még a kisgyerekek is tudnak kezelni. Nos, ez a kronológiája a, az MFF-hez vezető útnak. Ezzel kapcsolatban két dolgot mondanék el. Biztos úr, egy hete Barózónak és önnek írtam egy levelet, mert eh, ugyanolyan szintű információra van szükségünk, mint amilyen információt a tanács kap. Erről ma beszéltünk délelőtt a Költségvetési Bizottságban, és a jelentéstevők is teljes mértékben egyetértenek velem. Miért? Természetesen eh, minden eh, tagállam ugye beszámolt a költségvetési eredményekről, és a sajtóban is ez megjelent, Én magam is Franciaországban részt vettem a francia eh, kormány beszámolóján a francia parlament előtt, eh, és elég meglepődtünk azon, hogy nagyon sok tagállamban a kormányok a nagy európai politikákra konkrétan meg tudják mondani, hogy ezen nagy politikákban eh, mennyi jut az ő országukra, mennyi pénz eh, jár nekik. Eh, amikor azonban elolvasom az Európai Tanács következtetéseit, nem, látom, nem látok ezekben összegeket. Látom persze, hogy milyen személyes ajándékokat, karácsonyi ajándékokat kaptak az egyes országok teljesen önkényes módon, most már sajnos ez szokássá vált, nem 27 országról, de még 25 és fél országról van szó, amelyek mindenféle kis kedvezményeket kaptak. Persze el tudjuk képzelni, hogy milyen körülmények között került sor ezen önkényes osztogatásra. Nos, milyen feltételek mellett kap ilyen meg ilyen ország olyan meg olyan kedvezményt vagy ajándékot. de most ezt hagyjuk. Egyes országok azonban azt mondják, hogy a mezőgazdasági politiká, politik, politikában teljes biztonsággal állítják egyesek, hogy az ő országuknak juttatott összegek nem fognak csökkenni, holott minden más országnak juttatott összegek csökkenni fognak. Hát ez azért mégiscsak el meglepő. Úgyhogy a, nem igazán szeretnék itt a jó szándék, nem szeretem az a kormány képviselőnek a jó szándékát megkérdőjelezni, de most naív, szempo naív van, hadd mondjam azt, hogy Két magyarázata van ennek a dolognak. Egyrészt vagy van valami ö, kiegészítő jegyzőkönyv, vagy kiegészítő ö, ö, dokumentum, amit a tanács ismer, mi meg nem ismerünk, és erről mi nem tudunk. A parlament hiába képviseli a polgárokat, mégis van egy sor információ, amely olyan szinten bizalmas, hogy még ezt mi se kaphatjuk meg. Kérdezem az Európai Bizottságot, hogy ők vajon tudják-e, hogy miről van itt szó. Vagy a másik magyarázat az lehet, amit sokkal inkább hiszek, hogy az elosztás, a pénzelosztás kritériumait előre megható, meghatározták. A 48 oldalon a nagy politikákon keresztül ez oda vezet, hogy azon országok, amelyeknek ez a konkrét politika prioritása volt, abból a politikából kaptak ajándékcsomagot. Akinek másik politika volt a prioritása, az meg abból kapott ajándékcsomagot. Nos, lehet, hogy ez így volt, de két dolgot szeretnék mondani. Ezen kritériumok meghatározása a legislatív hatáskörbe tartozik, és nekünk tudnunk kell, hogy konkrétan miért ezekre az eredményekre jutottak országonként. A második dolog pedig, amikor igyekszünk megérteni országról országra, hogy hogyan jutott az Európai tanács ezekre az eredményekre. Ilyenkor láthatjuk azt, hogy az új rendszerben, ahogy ezt az Európai Tanács tervezi, minden egyes ország politikári területekre lebontva Az előző MFF alapján határozódik meg minden országnak a hozzájárulása. Na most ezen nacionális, illetve bilaterális tárgyalások alapján, amelyekre sor került a tanácson belül, tehát ott 27 bilaterális tárgyalás folyt. És minden, minden 27 állomány vagy kormányfő elégedett volt, és ezért eh, Rampoly úr, úr úgy döntött, hogy eh, sikeres volt. Na most ezt én nem akarom kritiká, kritikával érinteni, vagy illetni. Bravo, tényleg eh, fejet hajtok Van Rompuy e- előtt, hogy ilyen eredményre jutott, hogy mindenki egyetért. Én csak egy dolgot kérek, ugyanazt az információt, mint amivel a tanács rendelkezik. Van Rompuy írtam egy levelet, és ő azt mondta nekem, amikor találkoztunk néhány napja, hogy az ő neki, ő neki nem állnak rendelkezésre ezek a számok, ez nem az ő hatásköre. És azt mondta, hogy forduljak az Európai Bizottsághoz. A biztos úrnak annyit mondanék, hogy nem fogunk tudni tárgyalni költségvetési témákról, témákról, hogyha nem ugyanolyan szintű információkkal rendelkezünk mi parlament, mint a tanács. Diplomáciai tárgyalásokról van szó, amelyek titkos diplomáciai tárgyalások, titkos jegyzőkönyvekkel, e, de ez itt most nem erről szól. Most költségvetési témákról van szó, és a költségvetési téma a demokrácia egyik alapköve. Utolsó megjegyzésem, ami a több éves keretet illeti, eh, jogi szempontból itt ez két szövegből áll, ez az egyezmény, az egyik az MFF, illetve az intézmény közé megállapodás, amelyet a Lisszaboni szerződés fenntart. Ami az MFF-et illeti, ismerjük az eljárást, egyhangúság a tanács részéről és többség a parlament részéről, ami az intézmény közi egyezményt illeti, ez egy eléggé furcsa egyezmény. Ez egyrészt szerepel a szerződésben, másrészt pedig három intézmény közötti ö, egyezményről van szó. Az intézmény közi megállapodás gyakorlatilag az MFF végrehajtásáról szól, és a bizottságnak is volna ebben szerepe. Bismarck annak idején azt mondta, hogy az ötök játékában nagyon fontos, hogy a hármak közül ez egyik mi legyünk. Tehát most a hármak játékában nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság úgy lássa, hogy ő lesz az egyik a kettő közül, és a másik partner a három közül a, inkább a parlament legyen, mint a tanács. Na most akkor megadom a szót a jelentéstevőnek, és aztán a többiek következnek. Tessék, Giovanni Lavia. Grazie Presidente. In primo luogo un ringraziamento sincero al commissario. Köszönöm szépen, és szeretnék köszönetet mondani biztos úrnak is, hogy körünkbe látogatott a mai napon, és megosztotta velünk azokat az adatokat, amelyek a 2012-es költségvetés végrehajtására, illetőleg a 2013-as költségvetésre vonatkoznak. Nyilvánvaló, a biztos úr is elmondta, hogy a 2013-as év folyamán számtalan módosítást kell végrehajtanunk a költségvetésen. Vannak ezek között technikai jellegűek, így például azok a módosítások, amelyek a horvát csatlakozáshoz kapcsolódnak, ezekkel kapcsolatban osztom a véleményét, hogy ezeket külön kell kezelni, minden egyéb szemponttól külön kell nézni, hiszen politikai szempontból teljesen más a természete, itt az Európai Unió bővítéséről van végső soron szó, és nyilván a más kérdésektől eltérően kell ezt kezelni. És aztán vannak, ez látszik a biztos által előadott adatokból is, a 2013-as kifizetések. Ez az első olyan kérdés, amivel foglalkoznunk kell, annak érdekében, hogy el tudjuk kerülni, hogy, a, hogy egy békjóba, hogy már a kezetek kezetén békjóba verjük az új többéves pénzügyi keretet. A 2013-as költségvetés kapcsán a parlament már többször utalt arra, hogy a költségvetés végrehajtása nagy nehézségekbe fog ütközni, a kifizetések nehéz, nehezek lesznek. Ma pedig azt mondja nekünk a biztos, amikor a cashflow-ról beszél, a 2013-as cashflow-ról, hogy ez nem áll rendelkezésre, legalábbis az év első felében, a második felében pedig még nagyobbak lesznek a nehézségek különösen azért, mert ami a kohéziós politikával kapcsolatos összehasonlítást illeti, tehát a 2012-es, 2012-es értékek az 50,6 milliárd, és a 26,9 milliárd közötti eh, összehasonlítás az egy hatalmas eh, hiányt, egy hatalmas lukat tár fel előttünk. Tehát itt szükségünk van egy stratégiára, ami segít nekünk ennek a helyzetnek a hatásait enyhíteni, mérsékelni, vagy megszünteni, megszüntetni. Legmagasabb szinten született egy nyilatkozat, amiről itt nem szóltunk a parlamentben, Schulz elnök ezt friss pénznek nevezte, és az elmúlt évi követeléseknek felelez meg. vége felé a kifizetések valamennyivel csökkentek, most állítólag 2,6 milliárd eurót tesznek ki. Most a legmagasabb szinten elért megállapodásból ezek a számok következnek. Aztán itt van a kifizetési előirányzatok, a hiányzó kifizetési előirányzatok kérdése. Nem vagyok teljesen meggyőződve arról, hogy meg kell várnunk az év végét annak érdekében, hogy a végleges költségvetés meglegyen, hiszen a tanács is tudja már, hogy további kifizetési előirányzatokra lesz szükségünk annak érdekében, hogy a korábban felvállalt kötelezettségeket teljesíteni. Tudjuk, magyarán szóval tudjunk fizetni évközben. Tehát döntenünk kell, hogy ez az első pótköltségvetés, ahelyett, hogy csak kizárólag a függőben lévő eh, követelésekre vonatkozna, valamivel nagyobb szabású, átfogóbb eh, kellene, hogy legyen, annak érdekében, hogy az év közbeni kifizetéseket is már figyelembe vegye, és ezzel könnyítse a költségvetést, Nehogy az a helyzet álljon elő, hogy év végén ott állunk megfürödve, és egy hatalmas adóssághegyet kell leépítenünk hiszen ez nehéz helyzetbe hozná az amúgy is költségvetési problémákkal küzdő országokat. Úgy gondolom, hogy a parlamentnek a bizottsággal karöltve meg kell, hogy vizsgálja azt a lehetőséget, hogy tudnánk-e korábban kezdeni, és nem várjuk meg eh, az októbert, és nem csak októberben tesszük témává ezt a tanácsban ezt a dolgot. Ezen túlmenően a parlamentnek és a tanácsnak más témákról is beszélnie kell. Egyik dolog a több éves pénzügyi keret, a másik dolog pedig a költségvetés végrehajtása, de hát azért a két dolog kapcsolódik egymáshoz. amit 2013-ban eldöntünk, végrehajtunk, azaz azt követő évekre is kihatással lesz. Köszönöm. Uh, Szeretnék köszönetet mondani Lewandowski biztos úrnak a tájékoztatásért, amelyet részünkre biztosított, és uh, Szeretnék én is csatlakozni Giovanni Lavieria által föltett kérdésekhez, ami az ez évet, illetve a jövő évet illeti, hiszen elég jelentős aggodalomra okot adó tendenciákat látunk. Hogyha valóban megfelelnek a valóságnak a bemutatott számok, még akkor is, hogyha ezeket a marzsokat, a 11, 11 milliárdot, akkor is még van további 7 milliárd kínlevőség, ami meghaladja az előző évi szintet. Ez azt jelenti, hogy ha a tanács még hajlandó is 11 milliárdot most kifizetni, még mindig ott lesz 22-23 milliárd további kifizetés az év végén. Ez azt jelenti, hogy 33 milliárdról lesz szó az év végén, amely pontosan a duplája annak az összegnek, amely a múlt év végén volt. Azt hiszem, hogy ez mindenképpen jelentős aggodalomra ad okot. Szeretném megkérdezni a biztos urat, hogy ő a kifizetéseket hogy látja hogyan áll a tagállamok kifizetései a kötelezettségvállalásokhoz képest nem tudom, hogy, hogy esetleg ön, ha ezt a problémát megoldja, akkor megkapja a közgazdasági Nobel-díjat, eh, de a kérdésem az lesz, hogy a tagállamok eh, ki tudják-e fizetni a követeléseket, vagy nem tudják kifizetni azokat és nyilvánvalóan láttuk azt, hogy mi történt múlt évben hogyha a bizottság nem képes eleget tenni a kötelezettségeinek, akkor a nemzet nemzeti költségvetésekre ez terheket ró, hiszen nekik is fizetni eh, kell a szerződő felek részére, és ez azt jelenteni, hogy a bizottság kénytelen végül is megbüntetni a tagállamokat, hiszen a tagállamok eh, költségvetési hiányt produkálnak. Ez egy olyan politika, amely véleményem szerint rendkívül súlyos helyzetet eredményez, hogy finoman fogalmazzak. Valóban ez egy óriási problémát jelent, ami előfordulhat, erre tettünk javaslatot, és el tudom mondani, hogy nincs parlamenti megoldás erre, ez egyelőre a Költségvetési Bizottságnak egy javaslata, hogy legalább nem vegyük, ne figyelem, hogy ne vegyük figyelembe ezeket a hozzájárulásokat a költségek körében, azért, hogy ne büntessük a tagállamokat a nem teljesített kifizetések miatt. Tudom, hogy számos kritika érné ezt a javaslatot, de ez azt jelenteni, hogy legalább nem büntetnék meg őket azért, mert nem fizetnek bizonyos esetekben. Másik oldal az pedig egy strukturális probléma, és ez a probléma nem az ezévi vagy a jövő évi cashflow-val függ össze hiszen ez a probléma sokkal inkább onnan származik, hogy a tagállamok nagyon szorosan tervezik a, a kifizetéseiket, és nem veszik figyelembe ezeket a követeléseket, sőt, sok esetben a felső korlátokat sem veszik figyelembe. Ez azt jelenti, hogy szükségünk van további erőforrásokra a számlák kifizetése érdekében, és ez nem egy ki, további költségvetés, nem azt jelenti, hogy több pénzt költünk, hanem azt jelenti, hogy a tagállamok által megkötött megállapodás keretein belül költjük a pénzt. Én úgy gondolom, hogy nem szabad abba a hibába esnünk, hogy csak a kiadásokat vesszük be a költségvetésbe, hanem tekintettel kell lennünk arra, hogy a tagállamoknak ez milyen problémát okozhat, és ezért nevezném ezt a helyzetet egy strukturális problémának. Az egyetlen módja, megoldási módja ennek a strukturális problémának, hogy megnézzük, hogy hogyan is néz ki maga a struktúra, éppen ezért szükség van egy rugalmasságra. És amit ön a múlt év vonatkozásában javasolt a három eszköz, amelyel a ralokat tudnánk kezelni. Ez nem azt jelenti, hogy megoldjuk a deficit kérdést, hanem egyszerűen előre visszük következő évbe, vagy három év múlvára, és mondjuk 2021-ben, 2022-ben fog ez a probléma felmerülni, és akkor talán azt követelik a tagállamoktól, hogy teljesítési okokból vezessenek be további megtakarításokat, de nem hiszem, hogy az a megoldás, hogy a meglévő problémát mindig tovább görgetjük a következő évben, hanem úgy gondolom, hogy mindenképpen a struktúrát kell megoldani. Egyrészt ugyebár a kifizetések, a technikai kérdések, és ezek a kifizetéseknek mindig a kötelezettségeknél alacsonyabbnak kell lenniük, és ezeket a kifizetéseket nagyon célirányosan kell tartaniunk. Hogyha csak az aktív eszközöket vesszük figyelembe, akkor azt kell látnunk, hogy itt egy konzultációs folyamatra van lehetőség. A parlament itt elmondja a véleményét, a tanács is természetesen befolyik a, a, ebbe az egész folyamatba. Én úgy gondolom, hogy az MFF keretein belül kell tovább lépnünk, méghozzá annak érdekében, hogy ne csak megpróbáljunk futni a helyzet után, hanem próbáljuk magát a strukturális problémát is megoldani, máskülönben egy olyan problémánkkal kerülünk szembe, ami teljesen kezelhetetlenné válik. Köszönetet szeretnék mondani a jelentős tev tevőnek, és Gália asszonynak adnám meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Folytatnám a Giovanni kollégám által elővezetett logikát. Vannak itt alapvető számok, amely nyilvánvalóan rámutatnak arra, mivel amúgy is tisztában voltunk az év elején, és nem vagyok benne biztos, hogy itt a bizottság előrelépéseket tud tenni. Én magam is kalkulációkat végeztem, nem ugyanezekkel a számokkal, hasonló számokkal. Ez a 11 milliárdos marzs ebben az évben nem elegendő, mert 16 milliárd van a múlt évről még előttünk és az a kifizetési összeg pedig alacsonyabb, mint amit a bizottság elmondott. Azt hiszem, hogy itt egy 5 milliárdos különbözetről beszélhetünk. Tehát 11 meg 16 milliárd deficit, hiszen 11 milliárd már ott van a marsban. Tehát mindenképpen látnunk kell ezt a különbséget 11 és a 16 milliárd között. Így foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel az MFF-en belül, mert a múlt évben is volt deficitünk, ebben az évben is van deficitünk, és jövőre is ugyanez a problémánk lesz. Eddig a múlt évi problémát sem uh, oldottuk meg, és ez a probléma kumulálódik. Ez egy nagyon súlyos probléma, úgy gondolom, hogy strukturális problémáról van szó, és talán valóban a rugalmasság lenne a megoldás. Nem hiszem, hogy a rugalmasság okozta ezt a problémát, hiszen a tanács adta a pénzt, határozta meg a pénzösszeget, ami, amit megkaptunk, hogy kifizethessük a számlákat és a kifizetésekről szóló számokat ugye megkaptuk a bizottságtól. Most láthatjuk az eredményeket, hogyha akkoriban megszülettek volna szükséges intézkedések, akkor nem lennénk ma ebben a helyzetben. Beszélhetünk itt a rugalmasságról, de mit jelent ez a rugalmasság? Valóban megkapjuk azt a rugalmasságot, amire a tanácsnak szüksége van. Nem is úgy gondolom, hogy új utat kell választanunk a több éves költségvetési keretben, ahogy ma délelőtt is erről szó volt, hiszen nagyon messze vagyunk még a parlament által javasolt számoktól és a bizottság által javasolt számokról. Nem hiszem, hogy itt csupán csak a rugalmasság jelentene megoldást. Először meg kell néznünk a valós számokat, ahogy a Lamaszúr állásfoglalásban is olvasható, 34 milliárd euró visz, ö, csökkentés további 19 milliárdról is hallottunk, és további 100 milliárdról is szó volt. Ez egy rendkívül fájdalmas csökkentés lehet, és egy nagyon kemény harcra kell számolnunk a korrekt számok elérése érdekében. A Szóra Bizottság két éve is már követelte, hogy szükség van egy jobb költségvetésre, nem pedig csökkentésekre. És most elértük a tárgyalások második szakaszát, ismételten a rugalmasságról beszélünk, de nem szabad megint a, a csökkentéseket előtérbe helyezni. A rugalmasság nem azonos a csökkentésekkel, természetesen a költségek növekednek, és szükség van bizonyos rugalmasságra, én ezt elismerem, de nem hiszem, hogy a rugalmasság valójában csupán csak ennyit jelentene a következő 7 éves programot későbbiekben fogjuk megnézni nyilvánvalóan, de szükségünk van a megalapozott előzetes ismeretekre is hogy mondjuk kettő vagy öt év múlva visszatérünk, és akkor azt mondjuk, hogy miért nem tudtunk akkor ezzel már számolni. Öt év múlva teszem azt új miniszterelnökök lesznek, új, mások fogják képviselni a tagállamokat, úgy gondolom, hogy nem szabad elvesztenünk a fő irányt, és nem szabad, nem szabad csupán csak a rugalmasságra helyezni a, heng, a hangsúlyt, hiszen maga a több éves pénzügyi keret eh, meg, megköti a kezünket. Köszönöm. Alfonszi ura a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy eh, a, nagyon érdekes volt, amikor a biztos összekötötte a 2011-es költségvetést és a többéves pénzügyi keretet. Ez a két dolog időben összefügg, de gondolom gondolatiságában is összefüggenek egymással. Látunk a tanácson belül egy politikai trendet, visszatükrözi az európai gondolkodást, ahogy Lamassur úr is elmondta, hogy először találkozunk egy olyan MMF-fel, amely alacsonyabb, mint a korábbi években. Ennek már önmagában is nagy jelentősége van. Az Európai Parlamentnek kötelessége, hogy ne csak pénzügyi döntéseket hozzon, hanem politikai döntéseket hozzon. A bizottságot természetesen a szerződés köti, de a parlamentet az európai filozófia, az európai megközelítés határozza meg. Az ügyet három szintről kell ö, szemlélnünk. A parlament fölvázolja a átfogó helyzetet a 2012-es költségvetéssel kapcsolatban. Ennek alapján tovább lép 2013-ba annak érdekében, hogy a kifizetések és a bevételek egyensúlyba kerüljenek az MFF-en belül. Végül is olyan a helyzet, mintha egy olyan autóban ülnénk, aminek nincs motorja. Hiába beszélünk itt rugalmasságról, akkor is a akkor is a kezeink meg vannak kötve. Mi fog történni a középtávon? Mekkora terünk lesz középtávon? Itt egy több éves pénzügyi alagútba kerülünk be, és nagyon nehéz lesz ebből az alagútból kitérnünk. Nagyon fontosnak tartottam, hogy ezt elmondjam ez egy elég passzív megközelítés, hogy a parlament morog, elégedetlenkedik, hogy tennünk kéne valamit, de több nem történik. Egyetlen kiút ebből, hogy tartjuk magunkat a Lisszaboni szerződéshez, és nem fogadjuk el az MFF-et. Úgy gondolom, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy újra életet leheljünk az európai projektbe, és kikerüljünk ebből a szélsőséges helyzetből rendeletből. Hogyha elolvasom ezt a 40 oldalt, akkor alapjában véve nincs is már itt miről nekünk vitatkoznunk egymással. Az összes részlet lefektetésre került, és most mindenki megpróbál kétoldalú tárgyalásokat folytatni annak érdekében, hogy Van Rompuy újra egy jobb eh, eredményre juthasson annak érdekében, hogy a nemzeti kormányok elégedettek lehessenek. A parlament csak oly módon tud reagálni, hogy döntést hoz, és olyan döntést, hogy elutasítja ezt az MFF-et. Ez, akkor a zöld, a Jan Muldert szeretném meghallgatni. Én is szeretnék köszöntet mondani a bizottságnak ezt a világos magyarázatért. Nyilvánvalóan nagyon furcsa helyzetben vagyunk. A tagállamok próbálnak egy kiegyensúlyozott költségvetést kialakítani 3%-os hiányjal, ugye a deficitet a, a deficit Ilyen módon a költségvetési politika részévé válik az Európai Unió szinten, ami szintén egy egyedülálló dolog. Sok esetben elhangzik, hogy ez nem felel meg a szerződésnek a bizottság egyetérte azzal, hogy ez valóban a szerződés megsértését jelenteni, jelenteni, hogy megengedjük, hogy a költségvetésben hiány legyen, holott a szerződés világosan kimondja, hogy a költségvetés nem tartalmazhat hiányt. Akkor az friss pénz ígérete a bizottság optimista ebből a szempontból, hogy a tanács végig fogja kísérni őt ezen az úton. Számolhatunk ezzel a friss pénzzel. Én úgy gondolom, a tapasztalataim azt mutatják, hogy a tanács nem mindig tartja be az ígéreteit. Éppen ezért szeretném tudni, hogy a bizottság mennyire optimista ebből a szempontból, hogy az a receptúra, amelynek mentén meg akarja oldani ezt a problémát, hogy ez esetleg nem vezet el egy pénzügyi válságba. Ezt hallottunk itt rugalmasságról, stb. ezekkel egyet tudok érteni, de az előttem szólók már elmondták, hogy az N plusz 2 elő, előírást ki kell terjeszteni minden tagállamra, sőt akár az N plusz 3-at is. Köszönöm szépen! Hogyha N plusz 2-ről áttérünk N plusz 3-ra, akkor ez a raulok nagyságát növelni tovább ez egy kozmetikai beavatkozás lenne. Szóval a Derigának. Köszönöm szépen, ez egy a, a profilok időközben jelentősen változtak, és hogyha N2, N plusz 2-ről átlépünk N plusz 3-ra, akkor talán ezek a profilok még tovább változnának de nem vagyok benne biztos, hogy a lényeget valóban érintik-e, hiszen tudjuk, hogy az N plusz 2 az egy valódi változást és különbséget jelent az N plusz 3-hoz képest. De hogyha megnézzük itt a pénzügyi terveket, akkor úgy gondolom, hogy el kell jutnunk egy lehetséges, megalapozott pénzügyi kitekintéssel tervezett el a mandátumidőszakunk végéig, hiszen azokat, akiket majd a következő évben meg fognak választani, őnekik kell ezt majd végrehajtaniuk. Éppen ezért nagyon világos a mi felelősségvállalásunk a 27 tagállammal szemben, hogy valóban sikerüljön egy hatékony pénzügyi kiutat, megoldást találni annak érdekében, hogy a bizottság álláspontját és a parlament álláspontját igyekezünk közös nevezőre hozni. Meg kell próbálnunk azt, hogy ez az európai intézmény valóban európai megoldást tudjon kialakítani, hogyha nem vesszük ezt figyelembe, vagy egyszerűen figyelmen kívül hagyjuk a saját ezt, ezt a döntést, akkor nem biztos, hogy ez jelenteni a megfelelő megoldást. Itt kell megemlékeznünk az intézményi megállapodásról. Azt hiszem, hogy ez lenne talán a legjobb út annak érdekében, hogyha meg akarjuk növelni a felső korlátokat, és új minőséget szeretnénk eh, a kiadásokba hozni. Úgy gondolom, hogy a rugalmasság is itt eh, kulcsfontosságú szerepet eh, játszik. Ami a rugalmasságot illeti, a bizottság elnöke már a múlt hétfőn is elmondta, hogy ez a rugalmasság nagymértékben mértékben összefügg azzal, amelyet a parlament Szure bizottsága már egyszer elhatározott és el is fogadott, és ez a 2011-es plenárison is többszörösen szerepelt, azok a legfontosabb irányelvek, amelyeket mi támogattunk, azok ténylegesen meg is valósultak, hiszen itt rugalmasságról van szó a kifizetéseknél, és az egyes kifizetési kategóriáknál egy rugalmasság bevezetése. A rugalmasság önmagában véve is nagyon fontos, függetlenül attól, hogy mekkora összegek állnak itt a helyz háttérben a rugalmasság önmagában véve is egy nagyon fontos minősítő tényező, és hogyha csökkentésekre kerül sor, akkor a rugalmasság még annál is fontosabbá válik, mint amilyen volt a múltban. De ha visszatérjek a Lewandowski biztos úr szavaira, szeretnék még egyszer annyit elmondani, hogy köszönöm szépen, hogy tovább tudott lépni azon az úton, amelyet a Költségvetési Bizottság múlt évben is ajánlott önnek, mert már múlt évben is, bocsánat, 2011-re gondoltam, és nem 2012-re. Nagyon örülök annak, hogy ezt a folyamatot tovább lehetett vinni, és sikerült egyetértésre eljutni a kifizetések összegével kapcsolatban ez a folyamat nagyon jelentős mértékben javult 2011-hez képest. Ez már önmagában véve is jó. Politikai frakciók részéről voltak visz, reakciók, hogy mit kell tennünk a költségvetés javítása érdekében. Egyetértek azzal, amit Giovanni Lavia elmondott, minél jobban le kell választani Horvátország költségvetését, hiszen ők nem tehetnek semmiről sem abban a vonatkozásban, hogy milyen költségvetési nehézségekkel nézünk szembe jelenleg. De ettől eltekintve látnunk kell, Úgyhogy ez a 2,6 milliárd felfüggesztett kifizetések vonatkozásában ezt az utat végezzük, megyünk, vagy egy másik utat. És én, mint parlamenti képviselő úgy gondolom, hogy már április-május tájékán már tudni fogjuk azt, hogy körülbelül hogyan is állunk, sikerül-e valóban egy általános megegyezésre jutni a parlamenttel hiszen ez lassan már szavahihetőségi problémát is jelent a tanács számára. Egyáltalán mit tudunk betenni a költségvetési módosításban május és június között? Minél többet, annál jobb a tisztánlátás érdekében természetesen, de hogy, hogy tagállamok is felismerjék a helyzetet. Nem válhatunk októberig hogy akkor aztán egy ott bekövetkező költségvetési módosításban nagy számokat tegyünk be. Éppen ezért úgy gondolom, hogy március és május között egy nagyobb összeget kell figyelembe vennünk, mint 2,6 milliárd euró. Köszönöm szépen, Jutta Hauk. Köszönöm szépen. Az ember általában megpróbál kitérni részleteiben az egyes kollégáknak a hozzászólására. Én azonban három pontra korlátoznám a hozzászólásomat. Az egyik ugye az említett táblázat, a második ugye a központosított, decentralizált ügynökségeknek a kérdés, a harmadik pedig a 2012-es költségvetés végrehajtása. Nézzük a táblázatot először. Az a táblázat, amelyre hivatkozott itt biztos úr, ez megtévesztő, félrevezető, ugyanis a SURE különbizottságban mi sohasem foglalkoztunk, készítettünk egy egyes kategóriákra lebontott táblázatot. Nagyon sok szakaszt fogalmaztunk meg a jelentésünk számára, és ezekben a szakaszokban azt mondtuk, hogy mit szeretnénk. De sosem volt szó arról, hogy legalább ugye 5%-kal többet szerettünk volna a 2013-as célra rárakva, és ezt az összes kategórián eh, egyenletesen elosztva. Pontosan ennek az ellentétét mondtuk, világosan megfogalmaztuk, hogy a regionális és strukturális politika, illetőleg az agrárpolitika területén a megfelelő reformok fenntartása mellett a jelenlegi pénzügyi keretnek az összegét szeretnénk befagyasztani, ami nem jelent mást, mint hogy a mi 5%-os pluszunk, többletünk, bárki készítette is ezt a táblázatot, eh, az figyelembe kellett volna, hogy ezt vegye. Tehát a versenyképesség kategóriája, nyilván azt növelni akartuk, a polgárság, állampolgárságnak a kérdése, ide is szeretünk volna több pénzt allokálni, és a negyedik kategória, mindazok a kötelezettségvállalások, amelyeket a kevésbé fejlett országokkal szemben az elmúlt tíz évben vállaltunk, hogy ezeket ugye teljesíteni tudjuk, ezeket a kötelezettségvállalásokat. Ezekről volt szó. Valaki a titkásságban készítette ezt a táblázatot, én meg vagyok győződve arról, hogy ezt ki kell javítani, úgyhogy a mi általunk annak idején megfogalmazott követeléseket kell újra elővenni. Másodszorban a decentralizált ügynökségek. Helyén való az, ami ezen a dián, ami ezen a fólián olvasható, természetesen meg kell várnunk, hogy hogy néz ki majd a kompromisszum, és az egyes kategóriákra ez hogyan bomlik le, hogy aztán az intézményközi megállapodást meg tudjuk újítani, amit meg is kell majd újítani. Az a véleményem, eh, hogy egy új 47-es eh, paragrafusra van szükségünk, talán más lesz majd a száma, de érdemében, tartalmában erre lesz szükségünk, és célként nem csak azt szabad megfogalmazni, hogy a ügynökségeknek a e, kiadásai meg kell, hogy feleljenek a éves pénzügyi keretnek, hanem célként azt is rögzítenünk kell, hogy az ügynökségeknek a feladatai mindenképpen összhangban kell, hogy álljanak az ő egyes saját költségvetésükkel. Tudjuk, hogy a bizottság készíti az előzetes pénzügyi terveket a bizottságnak az előzetes javaslata alapján. Ez így rendben is van. Aztán jön ugye a jogalkotó, a parlament és a tanács, és ők élnek a saját jogukkal. A legtöbb esetben, sőt gyakorlatilag más esetre nem is emlékszem, majdnem minden esetben hosszabbodik a feladatoknak a listája, bővülnek a feladatok. Tehát a jogalkotási eljárás lezárultával ezt a pénzügyi tervezést újra módosítani kell, és akkor aztán nekünk az a nehézségünk, mivel ez nem történik meg, hogy nehézségekbe ütközünk az éves költségvetési eljárás során. Tehát jó lenne, hogyha a ügynökségek kiadásai összhangban állnának az ő feladat területükkel, feladatkörükkel harmadsorban pedig 2012-es költségvetés. Az elmúlt évben folyamatosan azt mondtam, hogy ezt jogsértésnek tartom, ami történik, és még mindig ezt az álláspontot képviselem. Így egyszerűen nem mehetnek a dolgok, és folyamatosan azon gondolkoztam, hogy hogyan fogunk tudni eh, eh, a tanácsra, az egyes tagállamokra eh, nyomást gyakorolni, annak érdekében, hogy belássák, hogy helytelenül viselkednek, hogy ilyen eufémisztikusan fogalmazzak. Aztán megpróbáltam arra is rájönni, kik, hogy kik a támogatásoknak a kedvezményezettjei. Úgy van-e, ahogy Ivajló Kalfin mondja, hogy a tagállami költségvetéseknek kell helyt állniuk a ki nem fizetett a bizottság által ki nem fizetett számlákért. Amire rájöttem, az az, hogy Németországban semmi esetre sem ez a helyzet sem a szövetségi német költségvetés, sem pedig a tartományi költségvetések, eh, ahol a alapoknak a pénzét kezelik, nem szenvednek hátrányt. Mert hogy a projekteknek a finanszírozói, a mindenkori lebonyolítóhoz kell, hogy forduljanak Schleswig-Holstein tartományban, egy másik bank, mint mondjuk észak Westfáliában, és ezek azok a lebonyolító bankok, akiknek helyet kell állniuk. Most első alkalommal, február 18-án találtam egy olyan projektfinanszírozót, aki azt írja, hogy csődbe fogunk menni, ha nem kapjuk meg a pénzt. ők nem tudják elszámolni a költségeket, és azt mondja a közvetítő bank, hogy bocsánat, nem kapjuk meg a pénzt, nem tudunk fizetni. És ugye ez egy szövetségi, tehát a szövetségi kormány által kezelt projekt, ahol 980 millió eurós, három évre elosztott támogatási összegről van szó. A, az a szövetségi hivatal, aki kezeli ezeket a pénzeket, azt mondja, hogy sajnos nem tudunk fizetni. Úgyhogy ezek a projektfinanszírozó, projektlebonyolítók azt mondják, hogy mikor, ezt nem értem, mikor számíthatok arra, hogy felszabadulnak, folyósítják ezeket a pénzösszegeket. Jó, rendben, megpróbálom a kifizetetlen számlákra rendelkező projektfinanszírozók bankokat, és akiket ugye a csőd fenyeget, esetleg ráküldeni a felelős kormányszervekre, de a kérdésem az, csatlakozva ahhoz, amit Salvador kérdezett, hogy mikor lesz kész végre a pótköltségvetés, és milyen összegről fogunk akkor beszélni. Hogyha most újra elkezdődik a 2,9 körüli húzavona, ez, ez teljesen vitán kívül áll, hogyha most tehát újra elkezdünk itt lépésről lépésre alkudozni, Ön ugye azt mondta biztos hogy nem kíván szalámi taktikát folytatni. Jó, akkor kérjük az egész szalámit, méghozzá egy akkora szalámit, amekkorára szükség van. Valószínűleg a kenyér az száraz lesz, de legalább az egész kenyeret kapjuk meg, ne csak szeleteket belőle. Úgyhogy a tanácsot mindenképpen színvallásra kell kényszerítenünk. Megvannak ugye az aláírások, a tanács elnöksége, a bizottság elnöke, és a mi saját elnökünk is aláírásával látta el a dolgot, tehát úgy gondolom, hogy márciusban, a, amikor a pótköltségvetésről szó esik, eh, először, és amikor majd májusban azt elfogadjuk, akkor mindenképpen el kell, hogy érjük azt, hogy a beérkezett számlák mindegyike ki legyen fizetve. Euh, Köszönöm szépen, Juta. Juta hozzászólása. Után Fernandes következik. Köszönöm szépen a költségvetési hiánynak a kérdése. Tulajdonképpen a szerződések megszegését jelenti a bizottság számára, ez különösen fülsértő kell, hogy legyen, hiszen ő a szerződések őre. Gyakorlatilag itt a szolidaritás hiányát kell, hogy lássuk. A költségvetés deficites, az azt jelenti, hogy a vállalkozások a régió pénz nélkül maradnak, a nemzeti tagállami költségvetések pedig mindenképpen csökkenteniük kell a hiányokat, a deficitet. Tehát az, akinek fizetnie kell, az nem fizet, és ennek kihatása lesz a tagállamokra, ami pedig a több éves pénzügyi tervnek a koncepcióját illeti hogyha a többéves költség, költségvetést illeti, akkor azt mondjuk, hogy rendben van az összeget, majd átvisszük a következő évre, és talán első évben kifizetjük azokat a kötelezettségeket, amelyek az előző évben vagy még korábban keletkeztek. Ez azt jelenti, hogy teljes egészében felvizezzük egy MFF-nek az értékét, és én ezt rendkívül elítélendőnek tartom. Itt látjuk 2014-ben már az áthozatok területén megnyilvánuló egyensúlytalanságokat. A bizottság javasolhat természetesen itt megoldásokat, de itt egy alapvető problémáról van szó, mindenkit egyformán érint. Egy további kérdés az MFF-fel kapcsolatban, a tanács által meghatározott összegekkel kapcsolatban, és ha ezeket összehasonlítjuk a bizottság által meghatározott célokkal, tehát a 2020-as stratégiával kapcsolatban, ezekkel a pénzekkel egyáltalán meg lehet-e valósítani a 2020-as stratégiákat is, hogyha nem, akkor ö, talán nem kellene már most a célokat átírni, kötelezni a tanácsot arra, hogy igenis írjuk át akkor a költségeket, méghozzá annak függvényében, hogy mennyi pénz áll rendelkezésben. Itt 2020-as célokról beszélek, rugalmassági célok is tartalmazhatnak, a kérdés az, hogy kapunk erre elég pénzt, vagy több pénzt, 71 milliárdot évente, Egyáltalán van egy jelzés a tanács részéről, ez növeke, növe, növelhető-e esetleg a felhasználási formátumot lehetne megváltoztatni, vagy éves kiegészítő költségvetés lehetne fölvenni. Jó, köszönöm szépen kedves kollégák, kedves bizot, biztos úr, sok kérdést kapott. Természetesen nem tartjuk önt fogva, nem követelünk válságdíjat önért. Köszönöm szépen, nagyon sok kérdést kaptam. Nagyon fontos politikai fenntartások vannak, így fogalmaznék talán, hogy fenntartások. Alamasz úr már az elején világosan elmondta, helyesen rámutatott arra, hogy a normális az, hogyha van egy vita a tanács és a parlament között a nagy, az összegekről, de most úgy érezzük, hogy itt egy szegés esetével állunk szembe. Én azt hiszem, hogy ez túl kemény, túl sarkos megfogalmazás mert emlékszem 2005-ös, 2006-os tapasztalatokra a parlament részt vett, de nem tudott megfelelni az elvárásoknak, amikor a magyarok, a lengyelek csatlakoztak és akkor nem mindenki tudott megfelelően részt venni a, a, a, a folyamatban, és a állam és kormányfők csúcs találkozóján sem született megfelelő megoldás. A hatos pontban világosan kiderült, hogy ez egy mandátum, egy tárgyalási mandátum, a tárgyalások megnyitása a parlament felé, de nem egy jogsértésről van szó, hiszen itt egy másik együttműködési modellről van szó, mint akkoriban 2005-ben, 2006-ban. Nem szabad itt túlzottan előre futni abból a szempontból, hogy az együtt döntésnek végül is mi lesz itt eh, az eredménye. Én itt szabályokról beszélek, a minőségről beszélek, minőségről beszélek, és itt nem csak kohézióról van szó, vagy kutatásfejlesztésről van szó, vagy eh, a mezőgazdaságban a makrogazdasági előfeltételek, vagy a zöldítés és egyéb témákról, amelyek szerepelnek a jogalkotási folyamatban. Itt a parlament szerepéről van szó, a parlamentnek el kell játszani a saját szerepét, el kell végezni a saját feladatát. Itt beszéltek ajándékokról annak érdekében, hogy a, hogy a tagállamok egyetértenek. Én azt mondom, hogy mi átláthatóak vagyunk, és mi és bennünket, a mi munkánkat nyomon lehet követni, és hogyha figyelembe veszük ennek a munkának az alapvetéseit, alap akkor ezeknek meg kell jelenniük a munkánkban is. Jan Mulder elmondta, és Fernández, Fernández úr is beszélt erről, hogy mi lesz ennek a strukturális pénzügyi deficitnek a hatása. Nyilvánvalóan ott van a szerződés, a, három, a 310-es cikk 310-es cikkben, ami ugye rögzíti azt, hogy a költségvetés nem tartalmazhat költ, hiányt, de nem tudunk elmenni a bankhoz, és nem tudunk pénzt felvenni kölcsönbe, erre nekünk nincs lehetőségünk, éppen ezért minimalizálnunk kell a hiányokat. Vannak természetesen kínlev, itt strukturális deficitről van szó, ez láthatólag egy gyakorta használt újszerű fogalom, de akkor, akkor mi jóformán állandóan megsértenénk a szerződést, hogyha a 333-as cikknek nem tennénk eleget, amiben az áll, hogy az uniónak meg kell, fe, meg kell felelni a jogi követelményeknek. Hogyha ennek nem felelünk meg, akkor ez jelenteni a szerződés megszök, megszegését. Az elmúlt hat évben próbáltunk ezen az úton járni, de a folyamat elakadt. Hála a, hála ennek a módosított költségvetésnek azt tudom mondani, hogy mi nem ö, sértjük meg a szerződést. Természetesen nagyon jelentős ez az ár, amit fizetünk. Jutta Hauk is elmondott, elmondta ezt számunkra, hiszen hogyha kérjük a költségek, költségek megterítését, akkor itt késedelembe eshetünk, problémák, problémáink lesznek a tagállamok pénzügyminisztereivel, ő nekik is problémáik lesznek a saját költségvetéseik keretén belül úgy gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes megjegyzést hallottam Alan részéről ezzel kapcsolatban. Az, hogy mi el fogunk esetleg tűnni innen jövőre, de hogyha megnézzük, hogy ki volt itt 2005-ben, 2016-ban jut, Haug, Alan Lamassur, Jan Mulder, Relman Becker, ők mind részt vettek ezekben a tárgyalásokban. Azt hiszem, hogy önök nagyon jól újrahasznosíthatóak, úgymond hogyha megnézzük, akkor talán a választókörzetük újra fogja önöket választani. Itt egy személyes kontinuitást, folyamatosságot is fel tudok fedezni. Éppen ez, de Alának igaza van, ez egy súlyos probléma és mindenképpen szükség van arra, hogy a parlament komolyan foglalkozzon a kérdéssel, az átláthatóság kérdésével. Ez nagyon jól hangzik, ez a kérdésfelvetés az egyes nemzeti delegációk rendelkeznek szakértőkkel ebben a vonatkozásban, itt nem csak az a fontos, hogy milyen szabályok érvényesülnek, hanem a legfontosabb üzenet a tanács felé, és minden, a, a tanács minden tagja felé az volt, hogy mi lesz a vidékfejlesztés kérdésével. Láthatólag az egyes tagállamok, e, tagállamok ez érdekelte a legjobban. Azt hiszem, hogyha figyelembe vesszük itt a diszkrimináció mentességet, hiszen nem arról van szó, hogy a, parla- hogy a bizottság nem adna meg számokat a tagállamok felé, mindazon által, hogyha a parlament és Joseph Dole fog, így fogalmazott, hogy a helyzet olyan volt, mint egy lóversenyfogadás alkalmából. Ez nem fordulhat elő parlamenti szinten, bárhogy is szóljon a parlamentnek a stratégiája, a tárgyalási stratégiára, ami viszont nagyon fontos itt, és itt egy hozzáadott értéket is teremtett amikor az Erasmus-os hallgatók itt voltak, meg mások előtt is elmondtuk, ez az európai dimenzió, amely voltak éppen kézzel fogható volt, és ez volt az egyetlen olyan európai testület, amely harcot hirdetett az európai dimenzió érdekében eltekintve attól, hogy ez most egy lóversenynek tekinthető, vagy mennyire erős az egyes tagállamoknak a tárgyalási pozíciója. Tudom, hogy nem tudom százszázalékosan megválaszolni a transzparencia, az átláthatóság irántett követeléseket. Számokat adunk, mindenki tud további kalkulációkat végezni az ismeretei és a szabályok alapján, és az egyetlen különbség eh, az volt, hogy az egyes delegációk pontosan milyen részletes tudással rendelkeztek. Gianni Lavia Vocal, Salvatore Gal, Utah Hawk, eh, elnézést, ha valakit eh, kifelejtettem, vagy valakinek a nevét rosszul ejtettem, annak érdekében, hogy nem mérgezzük meg a jövőnket a 2014-et nem mérgezzük meg 2013 örökségével hogyha kisebb változtatásokat eszközlünk. Múlt évből ugye a lépésről lépésre háromszor futottunk neki a kérdésnek, 2,6 amikor lép, lép Horvátország vonatkozásában is itt elhangzottak eh, már számok, valóban látnunk kellett az, hogy mi áll rendelkezésre, egyáltalán milyen kérelmek vannak itt még a levébe, a levegőben Lengyelország, Spanyolország, Hollandia részéről. Nyilvánvalóan ez nem lehet az ezévi stratégia az, az, annak alapján kell dolgoznunk, amely valóban ismert a tagállamok felére, és óriási különböző, különbségek vannak és most arról kell gondolkodnunk, hogy hogyan csináljunk ebből egy 11 milliárd eurós margint. Vannak itt kötelezettségvállalások, túl sokat nem remélhetünk ebben a helyzetben. Nyilvánvalóan 2013-as nagyon nehéz lesz a kötelezettségvállalások vonatkozásában, hogy most N plusz 2-t vagy N plusz 3-at használunk de nem annyira drámai a helyzet, hogyha 2013-ban egy 100%-os margin, használunk azért, hogy ne vesztegessünk el egyetlen egy centet sem Ezek a kérdések már inkább a politika területére vezetnek át bennünket, és nem annyira százalékosan közgazdasági kérdések. Mi éves szintekkel dolgozunk, itt nem is annyira a kifizetések és a kötelezettségvállalások közötti különbözetről van szó. Nyilván a statisztikákból tudják, 2007, 2013, 2014, 2020 vonatkozásában ezek a különbözetek nem túlzottan nagyok, 1,0 valamennyi, de az én becsléseim szerint a ralok csökkenhetnek is 2020-ig, nyilvánvalóan akkor is magasak lesznek, de csökkenhetnek az edélyekhez képest, az ezéviekhez képest, figyelemmel azokra a kötelezettségvállalásokra és kifizetésekre, amelyek ebben az évben felmerülnek. Itt nem, csak, itt nem egy strukturális deficitről van szó, hanem sokkal inkább az eladósodásról van szó, hogyan tudjuk az eladósodást megakadályozni, hiszen nem tudunk elmenni a bankokhoz vagy a tőkepiachoz hogy fölvegyük a különbözetet, a hiányzó összeget még egyetlen egy pontot szeretnék itt még elmondani, mert van úgy gondolom, hogy még egy percnyi időm. Az a kérdés, az a vita, amely a rugalmasság kapcsán bontakozott ki, hogy van -e ennek jelentősége, vagy nincs. Magam is szkeptikus voltam, hogy a rugalmasság, hogy itt megoldás lesz, Salvador Garriga erre jól emlékeztetett, ez a Surre bizottságban elég sok időt szenteltek a kérdés az, hogy milyen típusú rugalmasságról van is szó, és az egyik az utolsó diákon 2013 végén 50 milliárddal lenne magasabb ez az áthozat, hogyha nem akarjuk elveszteni ezt a rugalmasságot, és nem akarunk egyetlen egy árult sem elvesztegetni, akkor mi lehet a jövőre nézve a kifizetések összege, hogyha vesszük a 2017 és 2013 között megvalósított költségveteket, hogy mi volt a kormányközi meg, megállapodásért, plusz még a rugalmasság, akkor láthatjuk azt, hogy százszázalékos rugalmassággal számolhatunk higgyék el, hogy nem a legjobb állás itt költségvet, költségvetésért felelős biztos, biztosnak lenni, különösen amikor rugalmassági, rugalmasságot kérnek rajtam számot. Ami pedig jutát illeti, hogy hogyan járjunk el, és Jan Mulder is kitért erre a kérdésre, hogy mennyire vagyok optimista a friss pénzzel kapcsolatban. könnyebb meggyőzni a tanácsot, hogyha kemény számokat tudok bemutatni. Nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy akkor október végig várnunk kell, de ebben a kivételes évben gyorsabban kell erőre lépnünk, hogy lássuk azt, hogy mik a valós szükségletek, és mekkora tartalékokkal kell itt számolnunk. E, teljes egészében a kép október végén lesz világos, de úgy gondolom, hogy ebben az évben a folyamatot egy kicsit fel kell gyorsítanunk. A bizottság a, a, a, tanács ezen nem fog nyilvánvalóan csodálkozni, és ők is meg fogják érteni, hogy a következő pénzügyi programozási időszakot nem befolyásolhatjuk negatív módon. Köszönöm szépen, biztos úr! Ami az első pontot illeti, a hatos költségvetési módosításra kapcsolatban egy elég gyors javaslatot kaptunk 2012-re. Ez folyamatos tárgyalás témáját képezi, Önök itt a Big Bangre utaltak, nem csak a hatos pontra, hatos módosításra, hanem egy nagyobb költségvetési projektre. Egyelőre ma csak meg akartam hallgatni az önök véleményét a témában, és, és lejegyeztem, hogy mi az kollégák véleménye, nem annyira szalámi technika, inkább inkább egy kicsit vastag kolbász technikára gondolok. Két külön problémáról van szó, mondja az elnök. És Schulz elnökre utalok, ugyanis teljesen világosan elhangzott ez egy hosszú tárgyalás során, amely a 2013-as költségvetési szavazásra vonatkozott, illetve a 6-os, 2012-es 6-os költségvetés módosításra. A 2012-t az úgynevezett fresh Money-ból kell finanszírozni. Na most, hogyha az ön javaslata az, hogy ahelyett, hogy március 15-én 2 milliárddal jövök önök elé, én a március 20-án 20 milliárddal állok ide, hát akkor ez meggondolandó, meggondolandó. E, ebben a pontban azonban Schulz elnök úr nagyon-nagyon kitartó. Nagyon fontos dologról van itt szó. Amikor a parlament eh, parlament eh, eh, beszél erről a kérdésről, akkor ne felejtsük el, hogy ezt nagyon-nagyon meg kell vizsgálni. Ön azt mondja, és ebben igaza van, a parlamentnek a feladata a tanácssal szemben egyrészt az európai dimenziónak a, a, a, a, a képviselete. Na de most ugye mindenki, akit fölhív, akit fölhívnak itt otthonról, vagy a kormány részéről, vagy a, az állandó képviseletről, nem mondja ezt, és azt mondják, nem mondjátok el senkinek, de ebből a mi országunk nagyon sokat fog profitálni, de nem mondjátok el senkinek, mert ez irigykedésre adhat okot és hogyha onnantól kezdve, hogy megértik, hogy a kompromisszum az jó nekünk, és, és, és ez győzelem nekünk, onnantól kezdve mi rossz polgárok vagyunk. Tehát tulajdonképpen az átláthatatlanságból öm, öm, profitálnak itt sokan. Vagy ez a helyzet, vagy, vagy mindannyian ebben az átláthatatlanságban, ebben a öm, ebben a sötétben tapogatózásban részt veszünk, tehát a parlament is részt vesz ebben. De én ezt nem támogatom, sokkal inkább azt mondom, hogy az átláthatóság mellett kell nekünk napirendre sikra szállni. Nagyon fontosnak tartom tehát, hogy mindenki számára a ugyanolyan szintű információt tegyünk lehetővé. Ö, vagy pedig azt mondjuk, hogy az Európai Bizottság azt mondja, hogy ez, ezek azok a témák, amelyekről valóban tárgyaltunk, és ez az, e, amit országról országra megállapíthatunk. Az összes többi, ez, e, arról nem beszéltünk, hogyha valaki több információt e, kíván, akkor akkor hát ebben az Európai Bizottsághoz lehet fordulni, ez sokat segítene nekünk. Köszönöm szépen, és elengedjük a biztos urat, és engem pedig vált jutta. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Kedves kollégák, folytatjuk a munkát annak érdekében, hogy ne növeljük az időhátrányt, és a szavazással kezdjük rögtön. Úgy gondolom, hogy mindenkinek a készülékbe kell dugnia a kártyáját. Liebe Monika, liebe Anne. Kedves Mónika, kedves Anne. Most nincs idő már a vitára, szavazni fogunk. Wir stimmen jetzt unsere guidelines ab. Tehát a következő évi iránymutatásokról fogunk szavazni, hogy ezek kiállják-e a szavazás próbáját, vagy sem, azt most már meglátjuk. Meglátjuk, meddig jutunk. Első paragrafussal kapcsolatban ötös módosító indítvány. A jelentéstevő ellene van, ki van mellette? Négyen. Ki van ellene? Többen vannak. Elutasítottuk. Hatos módosító indítvány. Van egy szóbeli módosító indítvány hozzá. Uh, yeah, it's in the text. I think uh, everybody. Igen, igen, szerepel a szövegben, azt hiszem, hogy mindenki megkapta. A szóbeli módosítás, a négyes szóbeli módosításról van szó. Tehát figyelembe veszi a február 8-ai európai következtetéseket a következő MFF-ről, és ragaszkodik ahhoz, hogy az európai, eh, megállapítsa azt, hogy az Európai Parlament még nem egyezett bele az új MFF-be, és először új eh, eh, először a 2014-2020-as MFF-re vonatkozóan a saját javaslatát be kell nyújtania, és a 312.4-es pontra alapozzuk ezt. Ki támogatja ezt? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Akkor a 7-es, 8-as, 9-es, 10-es okafogyottak, 11-es következik. Ki van mellette? Rögtön akkor elektronikus úton ellenőrizzük. Akkor még egy, még egy, még egy ellene. Jó, megszámoljuk rögtön. Mindenki szavazott? Jó, ez 13-an mellette, 16-an ellene, és akkor vannak hárman, akik elfelejtették a szavazókártyájukat. Ők is ellene voltak, tehát elutasítottuk. Második bekezdés, 12-es módosító indítvány, ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. A 13-as módosító indítvány azonos a 12 esre ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elutasítottuk. 14-es módosító indítvány. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk. 15-ös módosító indítvány. Ki van mellette? ki van ellene, tartózkodók, elfogadtok. 16-os módosító indítvány. Két részben szavazunk róla, első rész ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, elfogadtok. Második rész ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Ezt is elfogadtuk. 17-es módosító indítvány. Ki támogatja? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Elutasítottuk. 18-as módosító indítvány. Ki van mellette? Ki ellenzi? Tartózkodók? elutasítottuk. 22-es módosító indítvány, ez is szóbeli módosító indítványal együtt, de ez is az írásbeli anyagokban szerepel. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. Aztán jön az egyes kompromisszumos módosító indítvány. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodók, elfogadtuk. A 19-es módosítóindítványnál van egy második rész, ami a kompromisszumos módosítóindítvány kiegészítése lenne, ki támogatja ezt? Ki ellenzi? Tartózkodók? Elutasítottuk. Áttérünk a második kompromisszumos indítványra ki van mellette? Ellene? Tartózkodók? Elfogadtuk. Áttérünk a hatodik paragrafusra, 29-es módosítóra ki van mellette. Ki van ellene? Tartózkodók. Elutasítottuk. 30-as módosító ki van mellette? ki van ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 31-es, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. A 33-as okafogyott, de a 32-es módosító indítvány az egyező, ezzel ki van mellette? ellene ki van, tartózkodók, elutasítottuk. A 33-as okafogyottá vált, áttérünk a 3-as kompromisszumos indítványra, ki van mellette. Ki van ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk. Áttérünk a 8-as szakaszra, a 39-es módosító indítványra kitámogatja ezt. Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Elutasítottuk. 40-es módosító. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk. 41-es módosító indítvány következik. Oka fogyott? Nem. A 39-eset nem fogadtuk el, így hát, legalábbis az én listám szerint a 41-esről szavazni kell, ki van mellette. Ellene ki van? Tartózkodók kivételesen a előadó javaslatával ellentétben elfogadtuk. 9-es paragrafus következik a 42-es módosító indítványjal, a szóbeli kiegészítéssel, minden a dokumentumokban van, ki van mellette. Ellene ki van. Tartózkodók. Elfogadtuk. A négyes kompromisszumos javaslat, ki van mellette. Ellene ki van. Tartózkodók. Elfogadtuk. Következik a 45-ös módosító indítvány. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodók? Elutasítottuk. 5-ös kompromisszumos módosító indítvány két részben. Első részről szavazunk, ki van mellette? Ellene? Tartózkodók? Elfogadtuk. Második rész következik, ki van mellette? ellene tartózkodók, elfogadtuk. Áttérünk, áttérünk a 11a paragrafusra, az 52-es módosító indítványra kitámogatja ezt. Ki ellenzi? Tartózkodók elutasítottuk. 53-as módosító a 12-es szakaszhoz, ki van mellette? Ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 54-es módosító, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodó, tart, elfogadtuk. A Hatos kompromisszumos módosító indítvány következik. Két részben szavazunk róla. Ki van az első rész mellett? Ki van ellene? Tartózkodók. Elfogadó. Második rész. Ki van mellette? Ellene? tartózkodók, elfogadtuk. Mind a két részt elfogadtuk, tehát áttérünk a hetes módosító indítványra. Ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Áttérünk a 15-ös szakaszra, a 64-es módosító indítványra ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók? Elutasítottuk. 65-ös módosító valaki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodók? Elutasítottuk. 66-os módosító indítvány. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk. 67-es módosító. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók. Elutasítottuk. 68-as módosító mellett ki van? Ki ellenzi? Tartózkodók. Elfogadtuk. 16-os szakasz, 70-es módosító. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, elutasítottuk. 69-es módosító, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. 71-es módosító. Nem, ez okafogyottá vált. Valóban. Áttérünk a 72-es módosító indítványra Mónika Holmeyernek szóbeli módosító indítványa lenne. Köszönöm szépen, elnök asszony! Itt volt egy hiba, egy félreérthető rész, hogyha a gyúl szót kihúznák a szövegből, és azt mondanánk, hogy educational um, education systems combining practical training with vocational education. Akkor ez jó lenne. Tehát ez lenne ugye a dual szónak a magyarázata, ez a duális oktatási rendszer a német terminológiában. Tehát ezzel a szóbeli módosítással kifogadja el ezt Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Második rész következik, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, ezt is elfogadtuk. Nyolcas kompromisszumos módosító indítvány. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. Tizennyolcas szakasz 77-es módosító indítvány kitámogatja. Ki van ellene? Tartózkodók. Elutasítottuk. 78-as módosító indítvány ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók. Elutasítottuk. 79-es módosító indítvány. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodók? Ezt is elutasítottuk. 18A új szakasz. 80-as módosító indítvány. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodók? Elfogadtuk. 18B új szakasz 81-es módosító indítvány ki van mellette. Ki van ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk. 19-es szakasz. 82-es módosító indítvány ki van mellette. Ellene ki van? Tartózkodók. Elutasítottuk visszavonták, akkor áttérünk a 20-as szakaszra, a 84-es módosító indítványa ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodók, elutasítottuk. A 85-eset visszavonták, 86-os módosító ki van mellette. Ki van ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. Kilences kompromisszumos módosító indítvány. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk. Áttérünk a 91B új szakaszra. 95-ös módosító indítvány ki van mellette? ellene tartózkodók elutasítottuk. 96-os módosító, ki van mellette? Ellene? Tartózkodók. Ezt is elutasítottuk. Visszavonták a következőt. 22-es szakasz, 98-as módosító, ki van mellette? Ellene ki van? Tartózkodók. Elutasítottuk. 99-es módosító ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók. Elutasítottuk. Százas módosító indítvány. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodók. Elutasítottuk. De 101-es módosító indítvány ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók. Elutasítottuk. 102-es módosító indítvány ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók. Elutasítottuk. 104-es módosító indítvány ki van mellette? ellene tartózkodók elutasítottuk. 105-ös módosító indítvány a szövegben található szóbeli módosítással ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Az egész oldal okafogyott, áttérünk a preambulum bekezdés. Nem. A 107-es 107-es, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk. Most áttérünk eh, a első bevezető részre. Első módosító indítvány ki van mellette? ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes módosító ki van mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Hármas módosító ki van mellette? Ki van ellene? tartózkodók, elutasítottuk. Négyes módosító indítvány, ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik, elfogadtuk. A záró szavazást elektronikus úton végezzük el, úgyhogy kérem, hogy mindenki nyomja meg a készüléket, és utána hozzá fogjuk még számítani azokat, akik nem hozták el a szavazókártyájukat. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. 25 igen szavazat, 4 nem szavazat és két tartózkodás mellett még Alexander igen szavazatát még valaki, aki nem hozott magával szavazókártyát, és szeretné a szavazási magatartását felfedni, tehát akkor 26 igen, 4 nem és 2 tartózkodás mellett gratulálunk az előadónak, és szeretném kifejezésre juttatni a reményemet, hogy ebben a formában keresztül is fog menni a dolog. Még egy szavazni valónk van, a, a halakról kell szavaznunk. Mauritius köztársasággal kötendő halászati megállapodásról van szó. Egyetlen szavazásból fog állni a dolog. Ezt rögtön elektronikus úton fogjuk lefolytatni, ezzel akkor minden el is van intézve. Kérem, hogy szavazzanak, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Utána a maradékot hozzászámítom. Igen. Lezárom a szavazást. 27 igen, plusz 1 plusz 1, tehát akkor 29 igen, 2 nem, szavazattal és nulla tartózkodással. Tehát 29 a kettő ellenében nulla tartózkodás mellett. akkor szavaznunk kell. A derek, illet, derek hatáskörébe tartozó transferről. Parancsolj! Nagyon rövid leszek, ez, ez egyáltalán nem egy vitatott dolog, a számvevőszék eh, részéről érkezett az irány, ez a épületek adminisztratív költségeivel kapcsolatban, illetve költözési költségek két eh, eh, bérelt hely, épületből egy olyan épületbe költöztek át, amelyet megvásároltak. Azt hiszem, hogy ez a kérdés egyáltalán nem vitatott. Kérem a kollégáknak az egyetértését abból indulok ki, hogy a épületekkel foglalkozó szakértőnknek sincs semmi problémája ezzel. Aki egyet tud ezzel érteni, kérem készfeltartással jelezze. Ki van ellene? ki tartózkodik, rendben van, elfogadtuk ők egyetlen egy ellenszavazattal és egy tartózkodással, és azok a kollégák, akik ugye esetleg már annyira fáradtak voltak, hogy nem emelték fel a kezüket. Nos, akkor szeretném felhívni a 9-es napi rendi pontot, amelynek a témája az ITER kutatási program, tehát az ITER kutatási programról van szó. Torvász úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm azt hiszem, hogy szeretném kihasználni a lehetőséget arra, hogy az előzetes tervezetemről beszámoljak, hogy miért van szükség az ITER-nek a finanszírozására. Ez közvetlenül kapcsolódik az MFF-hez, éppen ezért összefüggések vannak a között, hogy miről beszélgettünk ma egész nap egy politikai célról van szó, egyrészt, hogy megerősítsük az európai elköteleződést a fúziós energiával kapcsolatban, hogy megfelelő finanszírozás álljon rendelkezésre. Elnézést kérek, egy kis egy csöndre van szükségünk, mert mindenki számára még nehezebb lesz a helyzet. Kérem, mindenki ö, próbálja ö, figyelmet adni a kérdésnek. Másrésztben pedig arról is van szó, hogy az egy a ból csoportosítsunk át kérdéseket az ITER programra, annak érdekében, hogy a parlament a továbbiakban is kötelezettséget vállaljon az iter kapcsolatban, és ne veszélyeztessük a költségvetési egységet. Én beszéltem itt már az egyes módosításról, amely a jövőbeni finanszírozással foglalkozik, 2,7 milliárd plusz, ahhoz képest, amelyet a bizottság február 8-án már megállapított, illetve hogyha további költségek merülnének fel, akkor ez is megfelelően finanszírozásra vonatkozik. Ami pedig a további költségeket illeti annak érdekében, hogy itt a kockázatokat megfelelően le tudjuk fedni, úgy gondolom, hogy itt a parlament egyik szereplője a költségvetési hatóságnak, és ami pedig az európai közös, közösség költségvetési egyensúlyát illeti, itt elutasítjuk azt, amit a bizottság mondott, ez a négyes, illetve a nyolcas módosításokban szerepelhető, és, a le, és hogyan tudjuk megerősíteni az ITER-t annak érdekében, hogy projekteket meg tudjunk védeni. A kérdés az, hogy a projektet az MFF felső határa alá vonjuk, ez azt jelenti, hogy az 1A alá vegyük, vagy vegyük ezt ki ebből a körből. Szeretném röviden megmagyarázni, hogy én hogyan értelmezem ezt a két alternatívát. Hogyha az egy ám belül maradunk, és ez az első alternatíva, és adott esetben, hogyha csökkenteni kell a költségeket, és ezzel számolnunk kell, akkor ez azt eredményezné, hogy a költségvetési fejezetből átcsoportosításokra van, lenne szükség. Viszont, hogyha ha megfelelő összegeket biztosítunk, akkor ez védelmet jelentene további projektek számára is, és lehetővé tenni azt is, hogy további kiegészítő eszközöket használjunk fel. Ilyen módon az ITER megfelel annak, amelyet a tanács február 8-án megállapított, és ilyen módon is csökkenthető az MFF-ben lévő egyik konfliktusos vitatott pont hogyha kivesszük a felső korlátból az ITER-t, akkor nagyon nehéz lesz érvelnünk a 2,7 milliárd mellett, mint további összeget. Ami pedig a felső korlátokat illeti, hogyha az ITER-t kivesszük a felső korlátból, ahogy ezt a bizottság javasolta, akkor további pénzeszközök vagy átcsoportosítások révén lehet csak finanszírozni, és ezek az átcsoportosítások mindenféle fejezetből érkezhetnek, nem csupán csak az egy a ból véleményem szerint így az ITER erősebbé válik, ez egy szavahihetőbb, egy megalapozottabb lehetőséget biztosít, hogyha figyelemben vagyunk ezzel a kérdéssel, akkor egy vagy egyik, vagy másik alternatívá mellett kell letenünk a voksunkat. Nem akarok én itt iskolai tanárként fellépni, elnézésüket kérném, hogyha esetleg ilyen képzetet keltenék. Csak fel akartam vázolni azt, hogy mi az a két lehetőség, amely előttünk áll. Én azt gondoltam, a hogy, hogy ahhoz ragaszkodom, amelyet a parlament is mondott az MFF-fel kapcsolatos közbenső jelentésében, an, ez a 3-4-es és 7-es módosításban is olvasható, viszont látnunk kell a politikai realitásokat, mely szerint ugye a itert a felső korlát alá kell, kell vonnunk. Mi itt nem tudunk végső döntést hozni, ebből a szempontból a mozgásterünk eléggé korlátozott. Éppen ezért fel kell tennünk magunknak azt a kérdést, hogy melyik alternatíva a realisztikusabb, hogyan tudjuk a tanácsot jobban meggyőzni, hogyan tudunk egy megfelelő politikai egyességre jutni a tanácssal kapcsolatban. Én ezt a kérdést meghagyom önöknek, kedves kollégák, és kész vagyok arra, hogy a javaslatomat a bizottság álláspontja szerint akkor átdolgozzam, vagy átnézzem újra. Köszönöm szépen. Én is köszönetet szeretnék mondani Nilsnek Hallottuk természetesen, hogy milyen alternatívák vannak előttünk, miről kell beszélnünk. Van -e ezzel kapcsolatban a kollégák, kolléganők részéről bármilyen megjegyzés, vélemény? Igen, François? Köszönöm szépen. Ami az ételrel kapcsolatos álláspontunk, ugye ez eh, egy olyan projekt, amelynek eh, a perspektívája nem olyan hú, de nagy messze mutató, és nagy környezetvédelmi problémákkal is járhat. Nagyon fontos, hogy a költségeket korlátok között tartsuk, és ezért támogatjuk ezt a javaslatot. Köszönöm. Maria Cavallo. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Néppárti árnyék jelentéstevőként szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a munkájáért, és hogy nyitottan áll a témával szembe. És öt dolgot szeretnék hangsúlyozni. Először is az ITER számunkra fontos projekt. Ez a legnagyobb Európa által vezetett nemzetközi tudományos projekt, kutató intézetek, cégek vesznek ebben részt, kutatási hálózatok, új megoldások merülhetnek ebből föl az energiahálózat számára. Másodszor hangsúlyozni szeretném, hogy az a tény, hogy a tanácsi következtetések megfelelnek a 0,7 milliós összegnek, amit a, a bizottság is javasolt. Ez jó, de szeretném felhívni a figyelmüket arra a tényre, hogy nagyon aggasztó az, hogyha van itt egy nemzetközi megállapodás 2014-re, 2014-től 2020-ig az Európai Uniós nemzetközi elkötelezettsége 4 milliárd euró. Az ITRE bizottságban feltettük a kérdést a bizottságnak és a szakbizottságnak is, illetve a jogi szolgálatnak is, hogy mi a véleményük ezzel kapcsolatban. A nemzetközi szerződés szerint ugye végre kell hajtanunk ezt a, végre kell hajtanunk ezt a kötelezettséget, és ez egy nagy hézagot jelent. Úgyhogy nagyon óvatosnak kell lennünk ezen a területen. Harmadszor, ugye a jelentéstevő a véleményében az MFF köztes jelentésre utal, és az ITERT az MFF plafonja fölé helyezi, és erre a projektre egy megfelelő, így megfelelő finanszírozást biztosít, de közben egy a Horizon 2020-as programban egyéb projekteket továbbra is prioritásként kezel. Azt gondoljuk, hogy ez a megközelítés ezzel kapcsolatban a jövőbeni tárgyalásokat is követni kell az MFF-fel kapcsolatban a végső döntés meghozatalához. Negyedszer felhívom a figyelmét mindenkinek a különböző problémákra, amelyek felmerültek korábban, a menedzsmente problémákra. Nagyon fontos a kiegyensúlyozott eh, pénzügyi menedzsment eh, konszolidáció szempontjából. Ezt a jelentéstevő is említette, és ez nekünk is fontos. És egyetértek a jelentéstevővel abban is, hogy az Európai Parlament fontos szerepét hangsúlyozni kell a program eh, ellenőrzésében eh, és, eh, és követésében, annak érdekében, hogy elkerüljük, hogy a költségek elharapódzanak. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Iváló. Köszönöm, általánosságban támogatjuk azt, amit kollégánk javasol. Az egyetlen dolog, amiről egy kicsit el kell gondolkodnunk, az az, hogy hogy mi hol legyen e, ennek a központja, mert hogyha ugyanezt az eljárást ö, e, ö, e, alkalmazzuk, akkor az egyes fejezetben kell maradni, mert ez jobban hangsúlyozza a költségvetés egységességét de azt is nagyon fontos biztosítani, hogy ez nem a Horizon 2020-ból és más forrásokból kap pénzt. Úgyhogy valami jobb helyet kellene találni az MFF-ben és az egyá fejezeten belül az ITER-nek. Egyébként ugyanez az eljárás lesz érvényes a parlament és a tanács között, úgyhogy meg kell vizsgálni ezt közelebbről, de az általános gondolatot mindenképpen támogatjuk, hogy megtartsuk kutatásfejlesztésre a többi e, forrást. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Én tulajdonképpen elvileg semmit nem tudok ellenvetni annak, hogyha az egy a fejezetben, vagy valamelyik aj, al fejezetben szerepel az ITER, de egy dolog világos, ezt Mária is mondta, ez mind attól függ, hogy hogyan tudunk előrelépni azzal, amit a tanács az 1A fejezetre e, egyrészt, másrészt meg általában az iterre tervezett, hát ez, ebből a pénzből nem fogunk e, kijönni. Ha sikerül a tanácssal ö, e, egyeztetni, hogy többet kapjunk az iterre, akkor jó, de mi lesz, ha nem? Maria azt mondta, hogy na jó, hát minden attól függ. Nos, március 26-án szavaznunk kell. Tehát 28-án még egyszer megvizsgáljuk a véleménytervezetet, és aztán március 6-án lesz a módosítások benyújtásnak a határideje, és március 26-án szeretnénk szavazni. De hát addig el kell döntenünk, hogy mit akarunk csinálni. De azonban senki sem gondolhatja, hogy március 26-án tudni fogjuk, hogy mik a tanácssal folytatott tárgyalásaink eredményei. Úgyhogy az egyes frakciókat csak még egyszer emlékeztetném arra, hogy gondolkodjanak el ezen, hogy mi, mi legyen ebben a kérdésben, hogyan járjunk el. Hogy a kollégánk ezt a jelentésében jelentésében belefoglalhassa. Nem lehet ugye úgy dönteni, hogy ebben az esetben így, másik esetben úgy, mert hát ebből jogszabály lesz. Jó. Ha nincsen hozzászólás, akkor tízest elhalasztottuk. Jön a hal téma, de nem a szavazáson belül, hanem eszmecsere. Két halászatni partnerségi megállapodásról van szó inkább halászati megállapodásról beszélek, nem annyira partnerségről. Azonban én ez, mert meg hát kicsit kritikus vagyok, ami a halászatot illeti. A kettőt együtt szeretném kezelni, Madagaszkár, illetve Mauritánia, ezzel a két országgal kötendő halászati megállapodás. A jelentéstevőnknek megadom a szót. A második Maur- Mauritánia. Nos, két halászati megállapodásról van szó, gyorsan meg, bemutatom ezeket. Nem e, ugyanolyan dimenziójuk, mert e, Madagaszkár e, és e, Mauritánia két különböző pénzösszeget e, foglal itt magába. E, ami Madagaszkárt e, illeti, itt nincsen probléma, itt a korábbi egyezményt fenntartjuk, az állomány megőrzése, stb. Ami a kifizetéseket illeti, ennek a szabályossága Madagaszkára kapcsolatban felmerült több probléma. Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy felfüggeszti a kifizetéseket az államcsíny miatt, illetve a komoly helyzet, súlyos helyzet miatt. Most úgy tudjuk, hogy, vagy tudjuk, hogy Madagaszkárban a politikai eh, válság eh, megoldás felé halad, és eh, hamarosan választásokra kerül sor, és itt úgy ezen a nagy szigeten újra helyreállhat a demokrácia. Mindemellett ma pozitív döntést hozni azt jelentene, hogy egy azt mondjuk, hogyha a jogi eh, feltételek nem valósulnak meg, akkor is eh, pozitív döntést hozunk. Nos, az javaslat az az, hogy negatívan szavazzunk ezzel kapcsolatban addig, amíg nem sikerül meggyőződni arról, hogy pozitív eh, helyzet alakult ki Madagaszkáron, vagy pozitív irányba fejlődnek a dolgok Madagaszkáron, eznek nincsenek hú, de nagy következményei, a megállapodások már, már aláírásra kerültek, és, és ezek már működnek. Ez a finanszírozást semmiben nem veszélyeztetné, de lehetővé tenni azt, hogy az elvi véleményünket elmondanánk ebben a, ebben a témában, amely azt jelenti, hogy a jogi helyzetnek is stimmelnie kell eh, ahhoz, hogy megadjuk ezt az egyezményt. Nos, a másik eh, Mauritánia, ez egy sokkal nagyobb, 140 milliós eh, eh, költségvetés. Itt eh, az Európai Unió és a legközelebbi eh, felek panaszkodtak amiatt, hogy a vizeiket mérgezik bizonyos anyagok. Most itt több dolgot meg kell említeni. Az egyik, hogy hogy ezt a forrást, amely kihalófélben van már szinte, óvni kell, illetve mobilizálni kell a nemzeti forrásokat Mauritániában és a part közelében. Nos, itt is pozitív, az a dolgok pozitív alakulását kell kiemelni. A Mauritánia eh, követi a programokat, bár néhány kisebb nehézséggel, de mégis, de jó, eh, de jó eh, szándékkal, úgyhogy itt igen, tehát azt javaslom, hogy szavazzunk igennel. Jean-Louis. Ami Mauritániát életi, a Mauritániai jegyzőkönyvet a tanácsi tárgyalási mandátum keretében és parlamenti állásfoglalás keretében tárgyalták meg. Azonban itt fel említenék egy témát, amely a szefalofób halászatával kapcsolatban merül föl a mauritániai a vizekhez való hozzáférés letiltása, és ez itt a francia halászokat érinti, nagyon sok munkanélküli, és nagyon nagy mértékű munkanélküliséget okoz, és nincsen pénzügyi kompenzáció. Ezért nagyon oda kell figyelni arra, hogy milyen eredménye van az Európai Unió és Mauritánia közötti együttműködésnek, és kérdezem, hogy az Európai Parlament ebben a, ebben a jegyzek, jegyzőkönyvben milyen szerepet eh, játszik. Ami Madagaszkár illeti, teljes mértékben eh, csatlakozom a jelentéstevőhöz. Itt egy eh, nagyon fontos költségvetési pontot említenék. Azt gondolom, hogy ebben a témában nincsen semmiféle mm, aggodalom, és teljes mértékben a jelentéstevő álláspontját támogatom. Köszönöm, Salvador. Bueno, eh, referente al tema de Madagascar. Eh... Madagaszkárral kapcsolatban először is azt szeretném elmondani, hogy a frakcióm úgy gondolja, hogy nem szabadna ezt támogatnunk, hanem az egész kérdést el kellene halasztanunk. A halászati szakbizottságban, amely egyébként az illetékes szakbizottság, ugyancsak erre fogunk javaslatot tenni, tehát várnunk kellene, amíg a májusi választások lezajlottak. Nincs szükség itt semmiféle kapkodásra, és a mi javaslatunk, ajánlásunk egyébként a halászati szakbizottságnak az álláspontját tükrözi. Tehát halasszuk el a kérdést. Ami a mauritániai halászati megállapodást illeti. Itt nem értek egyet az előadóval, hiszen a Mauritániával kötendő halászati megállapodás valószínűleg az egyik legdrágább megállapodás, amit az Európai Unió valaha is kötni fog, különösen, eh, hogyha eh, annak hozadékát, hozamát megnézzük. Itt a szocialista képviselő egyfajta konfliktusról beszélt, amely szerinte szükségessé tenni az újratárgyalását ennek a megállapodásnak. A összegek egy része már el van fogadva, kötelezettséget vállaltunk a kifizetésükre, ezeket tehát ki kell majd fizetni. Úgy gondolom, hogy az álláspontunk az következetes, és egyezik a halászati szakbizottság álláspontjával. Ők nem kívánják ezt a megállapodást, és mi nem gondolom, hogy szembe kellene, hogy menjünk ezzel. Lesz egy módosító indítványunk, amelyben arra szólítunk föl, hogy a halászati megállapodás ellen foglaljunk állást, mert hogy nem akarjuk az anyagi ellenszolgáltatást kifizetni. Köszönöm szépen. 8 of May, so it's just... Május 8-a, az már nincs is annyira messze, és hogyha minden rendben van, akkor zöld utat tudunk adni, és a dolog nem problematikus. Ami pedig Mauritánia kérdését illeti, egy nagyon érdekes kérdésről van szó, mert úgy gondoljuk, hogy szükség van megállapodásokra egy fejlődő országgal, de itt a fejlődő országra helyezném a hangsúlyt. É, mi európaiak túlhaláztuk a tintahalakat, a múltban nem tudom, hogy mennyire megalapozott, hogy ugyanezt tegyük a jövőben is, és ugyebár előrelépések történtek más országok vonatkozásában is, még akkor is, hogyha más kérdéseket is figyelembe veszünk ennek kapcsán. Köszönöm szépen. Akkor most következik az a képviselő, akinek nincs tengeri kikötője. Hát nálunk a Kimzé van eléggé áttekinthető terület, tehát valóban nem tengerről van szó, de a költségvetési bizottságban hosszabb ideje foglalkoztam már ugye a fejlődő országok támogatásával egy pozitív dologról van szó, de hogyha vesszük itt a belső ellentmondásokat, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ha valóban komolyan akarjuk venni a fejlődő országok segítését, akkor egy kicsit intenzív módon el kellene gondolkodnunk arról, hogy hogyan szeretnénk folytatni a halázatot ezen országok part Egyipti vizeiben, mi legyen itt a jövőbeni magatartásunk. Nem szeretnék itt elmélyülni a rész, részletekben, de itt inkább jelentéstevő személyében szeretnék fellépni. Az az igazság, hogy ezt a témát az Ulrike Rudosz kolléganővel együtt megvitattuk ezt a kérdést az ő jelentésével kapcsolatban, és egyet kell, hogy értsek azzal a kollégával, aki egyszer azt mondta a frakciókban, hogy korábban nagyon sok volt a hag, és nagyon sok a halász, aztán volt egy olyan időszak, amikor kevés volt a halász és sok volt a halász, most pedig ott tartunk, hogy kevés a hal és kevés a halász. Ez azt jelenti, hogy nem szeretnénk mások kárára halászati politikát folytatni, éppen ezért nagyon körültekintően kell megvitatnunk ezt a kérdést. Azt tudom csak mondani, hogy nagy körültekintéssel viszonyuljunk ehhez a kérdéshez. Köszönöm szépen! A ami a mi állásfoglalásunkat illeti, a két gondolattal párhuzamosan kívánunk foglalkozni, de ha jól értettem, akkor Madagaszkár esetében ugyanaz lesz a sorrend, hogy holnap 10 órakor lehet benyújtani a módosítási indítványokat. Március 4-én fogunk ugye szavazni, ugyanis március 20-án a halászati bizottság fog szavazni, és Mauritánia esetében pedig ugyan ezekkel a határidőkkel kell számolnunk, ugye? Rendben van. Akkor mindenki mindent tud, minden rendben van. Van még valami a napi renden? vagy lezárhatjuk. A halat még nem ettük meg, sőt ki sem fogtuk, de elérkeztünk a napirendünk végére, és most mindenki gondoskodhat arról, hogy esetleg halvacsorát fogyaszhat. Én ma még például nem is ebédeltem, mert volt egy jelenésem. Jó, rendben van, mindenkinek kellemes estét kívánok, viszontlátásra!